Köszönöm szépen, mondja az elnök. Úgy gondolom, hogy ö, minden ö, képviselőtársunk értesült a tolmácsok ö, munkajogi párbeszédében kialakult nehézségekről. Köszönjük a tolmácsoknak, hogy elmondták üzenetüket, és hogy velünk tartanak. Ma délután mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy hajszál pontosan befejezzük az ülést. Kérem, hogy mindenki tartsa majd be az időkereteket. Az első napirendi pont szokás szerint a napirend elfogadása. Amennyiben nincs ellenvetés, akkor a napirendet elfogadottnak tekintem. Ezzel rátérhetünk a második napirendi pontra. A következő ülések jegyzőkönyvének elfogadása 2018. május 16-17, megkapták a jegyzőkönyv tervezetet, elfogadottnak tekinthetjük? Nincs ellenvetés, nincs tartózkodás, köszönöm, akkor elfogadtuk. A harmadik napi rendi pontnál következnek az elnök közleményei. Nos, a tizen, május 16-i ülésen a koordinátorok a következőkben állapodtak meg megállapodtak, hogy szervezünk egy meghallgatást a terrorhálózatok illegális fegyverpiacokon való jelenlétéről Európában. Ez ma meg is valósul, kiváló szakértőket hívtunk meg, a koordinátorok abban is megállapodtak, hogy a KONT szakbizottsággal együttesülést tartunk a számvevőszék radikalizációról készített külön jelentése témájában. Ez is ma kerül megrendezésre. A koordinátorok engedélyezték, hogy a szakbizottság elnökeként szerénységem csatlakozhasson a Libe szakbizottság washingtoni delegációjához. Itt az adatvédelemről lesz egyrészt szó, tehát a PNR rendszerről, illetve a kiber, az internetes bűnözés, a terrorizmus elleni fellépésről, valamint a kiberbiztonság témájáról. Ha nincs észrevételük, akkor térjünk át a negyedik napi rendi pontra a napi rendünkön. A virtuális fizetőeszközök és a terrorizmus finanszírozása, kockázatok felmérése és válaszlépések a fizetőeszközökkel, virtuális fizetőeszközökkel kapcsolatban. Annak alapján, hogy a tematikus kutató, kutatási főosztály megbízott egy intézetet, egy tanulmány elvégzésével. Tom Keating és David Carlyle, ha jól ejtem a nevüket, vannak itt körünkben a Royal United Services Institute részéről, ezt Ruzinak vagy Ruszinak rövidítik, és a bizottságunk által megrendelt tanulmány következtetéseit fogják ismertetni a szakértők. A annak érdekében, hogy a szakbizottság alaposabban körbejárhassa a terrorizmus finanszírozása keltette veszélyeket. Ez egy nagyon hasznos, nagyon méreható tanulmány, és többek között megállapítják önök, hogy bitcoin automatákat, disztribútorokat használnak fel egyesek bűnözés, vagy a bűnözés és a terrorizmus kábítószerkereskedelem céljaira illetve a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának nemzeti, eh, nemzetenkénti eh, értékelése és szerepel az ír köztársaságra vonatkoztatva a Dublini bitcoin eh, gépek használatát állapították meg az ír hatóságok, vagyis hogy illegális célokra használják őket. Az is nagyon érdekes még az önök tanulmányában, hogy a spanyol hatóságok egy internetes bűnöző csoportot vagy bűn szövetkezetet tártak fel, ez a szervezet is feltöltős bitcoin kártyákat használt pénzmosás céljára. Azt is jelzik a szakértők a tanulmányban, hogy a local bitcoins jellegű internetes csereplatformokat szintén figyelembe kell venni, mert azokra nem vonatkozik a terrorizmus elleni küzdelemről szóló rendelet és azt is arra is rámutatnak önök, hogy a GAFI ajánlásait még nem minden ország vette át. Nyilván mandátumunk az európai kontinensre korlátozódik, ugyanakkor nagyon érdekes megállapítani, hogy Kína, India, Oroszország viszonylag prohibitív, megközelítéssel viszonyul a virtuális pénzeszközökhöz, és nagyon érdekes számunkra, a parlament és a szakbizottságunk számára megállapítani, hogy ennek milyen hatása van, hogyan lehet az európai állampolgárokat jobban megoltalmazni. Vágjunk is bele, nem tudom, hogy ki kíván először szólni, Tom Keating talán. Azt javaslom, hogy 10-15 percben tartsa meg előadását, és elfogadja, hogy úgynevezett pingpong kérdés-felelet történjen utána. Így hívjuk mi ezt a saját szakzsargonunkban, tehát nem gyűjtjük össze a kérdéseket, hanem minden egyes kérdés után rögtön megkapja a szót, hogy válaszoljon. Rendben van? Rendben. Akkor öné a szó, 10-15 perc, köszönöm. Great, well, thank you very... Köszönöm szépen. Köszönjük a meghívást, és hogy ezt a tanulmányt, erre tanulmányra megbízást adtak, és állunk elébe a kérdéseiknek, reméljük minél több lesz. Tehát üdvözlünk mindenkit, nagy örömünkre szolgál, hogy itt lehetünk, és bemutathatjuk a tanulmányunkat. Tom Kécének hívnak, és a pénzügyi bűncselekményekkel, biztonságpolitikai kutatásokkal foglalkozó intézet igazgatója vagyok. Egyesek úgy gondolják, hogy miután az intézetünk nevében a Royal, a királyi szó szerepel, ezzel, mint hogyha a brit kormány része lennénk, egyáltalán nem így van azonban, egy think tankként működünk, és sokan úgy vélik, hogy mi a brit kormány álláspontját képviseljük, hát mindenkit biztosítatok a felől, hogy ez nem így van. A tanulmányunk célja a virtuális pénzek és a terrorizmus finanszírozása, kockázatok felmérése és válaszlépések értékelése. Ez egy olyan téma, ami nagyon gyorsan alakul. 2015-ben az FT, FATF megjelentetett egy akkoriban meglehetősen pontos iránymutatást. Ha azonban ma ugyanezt elolvassuk, akkor úgy tűnik, mintha egy meséről lenne szó. Ez nem kritika a TFT-vel szemben, pusztán arról van szó, hogy az események olyan mértékben felgyorsultak, hogy a döntéshozók, a jogszabályalkotók, mindazok, akik a pénzügyi rendszer integritását igyekeznek megőrizni, meglehetősen nehezen tudnak a fejlemények elébe menni. Itt többek között ma délután e tekintetben arról lesz szó, hogy mennyire fontos a public private partnership, és mennyire fontos, hogy a technológiát pontosan megismerjük, és jobban megismerjük, mint amennyire például a döntéshozók, vagy akár a biztonságpolitikával foglalkozó szervezetek ismerik ezeket. Ez nagyon széles körű, gyorsan alakuló témakör, és ennek végül is a gyökere az innováció. Ezen a szintéren nem tudunk fennmaradni, hogyha nem vagyunk innovatívak. Az innováció óriási előnyöket hoz, de mindannyian tudjuk, az innováció fenyegetést, kockázatokat is eredményezhet. Nagyon fontos tehát, hogy mindenki számára világossá tegyük, hogy a virtuális pénzekkel kapcsolatos vita nagyrészt a kockázatokra irányul. De a kérdések, válaszok kapcsán szerintem ki kell térnünk majd arra is, hogy az ilyen virtuális pénzek, az azonos szintű pénzügyi tranzakciók milyen előnyöket hozhatnak. És tudom, hogy önök is ebben az épületben sokat foglalkoznak azzal, hogy milyen kockázatokat rejt magában a pénzügyi rendszer, kik használhatják ezt ki saját céljaikra, és ez igaz a virtuális pénzekre is. A tanulmányunk célja az volt, mint ahogy majd a képeken is látni fogjuk, hogy felmérjük, hogy a terrorista célokra milyen mértékben használhatják fel a virtuális pénzeket, illetve milyen potenciális felhasználása van ezeknek a pénzeknek, hogyan lehet ezekre nemzetközi szinten, a szabályozói szinten reagálni. Mint már említettem, a szabályozás a valóság után kullog nagyon sok esetben, és a jogalkotási folyamat is elmarad a valóságtól. Nem tudom, hogy másfél év múlva, amikor az ötödik pénzmosás elleni irányelv hatályba lép, hogyan áll majd ez a helyzet. És nagyon fontos, hogy az egész EU-ra kiterjedő rendészeti fellépés valósuljon, valósuljon meg, hogy meg tudjunk birkózni a különböző nyomozati munkák részleteivel, akár terrorizmussal, szervezetbűnözéssel kapcsolatosan, vagy kábítószer kereskedelemmel kapcsolatosan. A lényeg az, hogy a rendészeti szervek óriási kihívással kell, hogy szembenézzenek az ilyen típusú pénzügy, pénzügyi tranzakciók és egyenrangú ügyfelek közötti pénzátutalások kapcsán. Úgyhogy várjuk a kérdéseiket. Nagyon fontos volt számunkra, amikor ezt a tanulmányt készítettük, hogy eloszlassuk a, és foglalkozzunk a virtuális pénzeket övező mitosszal, és szerintem, hogy a délután végére e, ezzel kapcsolatosan megfelelő információk birtokába kerülünk. Úgyhogy most átadom kollégámnak, Davidnek a szót. Mint ahogy Tom említette, a virtuális pénzek óriási érdeklődést övezi a virtuális pénzeket, és amikor a virtuális pénzekről beszélünk, akkor itt általában az elektronikus értékképzőkre gondolunk, aminek nincs valós megjelenés, fizikai megjelenése. Ha veszük itt például a videójátékokat, vagy számos online platformot, akkor azt hiszem, hogy a legismertebb az ilyen virtuális pénzek közül a kriptovaluták, nevezetesen a bitcoin. Ezekkel az emberek gyakorlatilag zökkenőmentesen utalhatnak át értékeket a harmadik felek számára, anélkül, hogy különböző intézetek is részt vennének ebben a tranzakcióban. Óriási figyelmet kap ez a téma a döntéshozók részéről, azzal kapcsolatosan, hogy a pénzügyi szektor hogyan alakul át, és hogyan lesz hatékonyabb idővel. A kérdések kapcsán majd az innovációkra ki fogunk térni, mint ahogy kollégám említette. Az egyik fontos szempontja a virtuális pénzeszközöknek az ebben rejlő kockázat. A az elmúlt évek során igen jól dokumentált a virtuális pénzeszközök konkrétan a bitcoin történelme, eh, a ransomware eh, vagy a dark web eh, alkalmazása, aminek révén az emberek mindenféle illegális tevékenységet folytatnak. A kripto valutákat egyre nagyobb mértékben használják fel pénzmosás céljaira, egyre több bűnöző alkalmazza ezt az eszközt, az Európol nemrég leköszönt vezetője azt mondta, hogy a pénzmosás 3-4 százalékában jelenik meg a kriptovaluta egész Európában. A kriptovaluta, virtuális pénzeszközök egyre szélesebb körű alkalmazást nyernek. Amikor a terrorizmus finanszírozásról beszélünk, komoly nyilvános viták folynak arról, hogy a terroristák egyre nagyobb mértékben alkalmazzák ezeket az anonim pénzügyi technológiákat saját céljaik elérésére. A kép azonban ennél összetettebb, és valójában nagyon kevés dokumentált eset van arra vonatkozóan, hogy terrorista célokra alkalmazzák a virtuális pénzeszközöket. Általános a nézet a rendészeti szervek körében, akár az Európol szintján is, szintjén is, sőt Európán kívül is, hogy a kriptovalutákkal kapcsolatos kockázatok a terrorizmussal összefügg, de mint említettem, erre valami kevés dokumentált eset létezik, olyan szinten, amit rendszer szintűnek nevezhetnénk. Tehát ez egy nagyon fontos megállapítás, ugyanis ez nagyon gyakran szembeszáll az a közvéleménye. Számos jelentéses tanulmány foglalkozik eh, annak megértésével, hogy a terroristák egyelőre még nem alkalmazzák nagyobb mértékben a tevékenységük eh, finanszírozására a kriptovalutákat. Ez a kép eh, azonban megváltozhat, és hogyan változhat meg, ezzel is foglalkoznunk kell. Biztosítanunk kell, hogy a kockázatokat idővel megfelelően minimális szintre szorítsuk. Szerintem a legegyszerűbben úgy válaszolható meg a kérdés, hogy miért nem alkalmazzák szélesebb körben a kriptovalutákat vagy a virtuális pénzeszközöket a terrorista cselekmények kapcsán. Nem feltétlenül azért, mert a terroristák számára nem mindig jelentenek ezek a pénzeszközök előnyt, ha figyelembe veszük például, hogy milyen módszereket alkalmaznak a különböző hálózatokban, vagy például a gépjármú kölcsönészben, vagy egy kés megvásárlásával kapcsolatosan. Az ilyen típusú tranzakciókban a virtuális pénzeszköz nem nagyon kaphat szerepet a mindennapi esetben, vagy a mindennapi szinten igénybe vett kereskedők nem is fogadnak el ilyen virtuális pénzeszközöket. Úgyhogy a kriptovaluták felhasználása elsősorban spekulatív jellegű, azért vásárolnak kriptovalutákat sokan, hogy spekuláljanak ezekkel, és hogy idővel nyereséghez jussanak. És ez nyilván befolyásolja azt is, hogy a terroristák miért nem alkalmazzák ezeket a pénzeszközöket. Ha megnézzük például az iszlám államot, vagy az al-Qaidát, amely harci cselekményeket folytatott a világ olyan részein is, ahol nincs jelentősebb technológia vagy, vagy informatika, ott nyilván nem alkalmazták a kriptovalutákat, többek között azért sem, mert más finanszírozási források is rendelkezésükre álltak, például a helyi lakosság kizsákmányolása. Mindenek ellenére vannak bizonyos esetek, amikor például dzsihadisták használtak kriptovalutákat, vagy politikai szélsőséges elemek is alkalmazzák ezeket de hát ezeknek meglehetősen korlátozott a felhasználása. És azt azonban meg lehet vizsgálni, hogy idővel milyen kockázatokat rejtenek ezek a pénzeszközök magukban, például a dark web esetében, ahol fegyvereket lehet vásárolni, vagy illegális árukat, hamisított útleveleket, egyéb hamisított termékeket. Itt egy egyedülálló elkövető számára szóba jöhet a kriptovaluta, mint egy hasznos fizetőeszköz. És vannak bizonyítékok arra is, amit úgy nevezhetünk, hogy alacsony kockázatú vagy nem túl gyakori bitcoin felhasználás a crowdfunding esetében, amikor propagandakampányokat igyekeznek finanszírozni nagyobb terrorista csoportok nevében. A bitcoin meglehetősen átlátható eszköz, látható, hogy mennyi pénz folyik be, úgymond, ha például a dzsihadisták gyűjtenek, gyűjtenének forrásokat. Úgyhogy nem hanyagolhatjuk el annak kockázatát, hogy akár kis összegekben is szóba jöhet, összegek esetében is szóba jöhetnek ezek a pénzeszközök. Ugyanakkor viszont sok esetben összesen csak pár száz dolláros összegekről lehet szó. Tehát minden esetre vannak esetek, amikor ezeket a virtuális pénzeszközöket alkalmazzák a terroristák, és feltetőleg ennek jelentősége növekedni fog. Az EU-n belül a rendészeti szervek számára nyilvánvaló, hogy ezek a kockázatok növekedhetnek, ami talán leginkább befolyásolja azt, hogy a terroristák igénybe veszik-e a virtuális pénzeszközöket, az függ a technológiai innovációktól. Hogyha lehetővé válik a kriptovaluták egyre több tranzakcióban való felhasználásához, úgy várható, hogy a terroristák is saját tevékenységük finanszírozásra egyre nagyobb értékben fogják ezt ide, igénybe venni. De fontos azt is figyelembe venni, hogy a technológia fejlődése is meghatározza, hogy mennyire eredményesen tudják a terroristák ezt felhasználni. Egy további tényező, amit feltártunk, és ami a jövőbeni kockázatokat meghatározhatja, hogy a kriptovaluták a személyes adatokkal kapcsolatosan hogy függnek össze. A kriptovalutákat anonimnak, nyomon követhetetlennek tartjuk. A bitcoin és inkább pseudonim eszköz, a blockchain ben jelenik meg, gondolom ezt többen ismerik itt a teremben. Tehát a bitcoint a blockchainben nyomon lehet követni, de ez nem vonatkozik minden kriptovalutára a Monero például, a Zcash, ezekről talán hallottak már, a Dash. Ezek a kriptovaluták kevésbé áttekinthetők, kevésbé nyomon követhetők. És nem lehet, vagy szinte lehetetlen megállapítani, hogy hol cseréltek gazdát ezek a kriptovaluták, és ez komoly kihívásokat jelent a rendészeti szervek számára, különösen, hogyha azokat illegális célra használják fel. És mutatkoznak jelek arra is, a tanulmányunkban is részletezzük ezt, hogy a dzsihadisták is illegális pénzszerzés kapcsán élnek ezekkel a kriptovalutákkal. A terroristák bűncselekmények révén is igyekeznek a tevékenységüket finanszírozni, és ez nyilvánvalóan a kockázat szintjét is megnöveli, feltehetőleg a kriptovalutákat is nagyobb mértékben fogják használni ezekre a célokra, épp mint a hamisított okmányokat például hamisított útlevelekkel kereskednek a dark webben. Tehát a dzsihadisták nyilvánvalóan ezeket a az eszközöket igénybe fogják venni, és ez a rendészeti szervek számára jelentenek majd problémát. Meg kell vizsgálni, hogy milyen módon, milyen platformokon alkalmazzák ezeket, és néhány kevés számú esetben, amikor megfigyeltük, hogy kriptovalutákat használnak a terroristák, akkor például a Telegram és más kódolt platformokat vettek igénybe. Milyen típusú szereplők jelennek meg a kriptovaluták alkalmazása kapcsán? Itt elsősorban az ideológia a meghatározó. felmerül a kérdés, hogy egyáltalán használhatjuk-e ezeket az eszközöket. És ami különösen érdekes lehet számunkra, és nagyon fontos lehet a kriptovaluták terroristák általi alkalmazására, a politikai szélsőségesek csoportja, akik bizonyos ideológiai rokonszenvet viseltetnek, és eh, igyekeznek elkerülni a hagyományos eh, pénzügyi rendszert. Tehát eh, vannak jelzések ilyen típusú alkalmazásra is. Ha most megnézzük a szabályozói reagálásokat, a TFT 2015. júniusában megjelentetett egy jelentést, illetve egy útmutatót, és e tekintetben a tagállamoknak kellene lépéseket tenni az ilyen típusú pénzeszközök alkalmazásának ellenőrzésére, az ajánlásokat az indokolja, hogy a kriptovaluták felhasználásához eh, biztosítani kell, hogy ezek átláthatók legyenek, hogyan válthatók ezek készpénzre. Tehát itt az átláthatóságot kell fokozni egy ilyen közvetítő nélkül működő hálózatban. Az ötödik pénzmosás elleni irányelv is foglalkozik a virtuális pénzeszközökkel majd, és ez nagyon fontos intézkedés lesz, ugyanis itt például arra van szükség, hogy a virtuális pénzeszközöket bejelentsék az EU-ban, és megfelelően figyelemmel kísérjék a tranzakciókat. Tehát itt formális követelményeket kell megfogalmazni az EU összes tagállamára tekintettel, ahhoz, hogy megfelelően robusztus választ adjunk a virtuális pénzeszközök által felvetett problémákra. De minden esetre emlékeztetnék arra, hogy ez csak az első lépés, és ezt a bevezetőben is már említettünk, hogy globális szinten eléggé eltérő módon reagálnak a rendészeti szervek a kriptovalutákra, akár az EU, Japán vagy más országok ugyan alkotnak szabályokat, de a válaszok meglehetősen sok színűek, és nem harmonizáltak. Kína, India például és mások, Oroszország, aközött ingázta, inoktak, hogy teljesen betiltsák ezeket a kriptovalutákat, illetve aközött, hogy bizonyos mértékig engedélyezik vagy lehetővé tegyék. Az EU már megkezdte a jogalkotást, más országok pedig nem tettek még egyelőre lépéseket. Tehát nagyon fontos, hogy az ilyen határok nélkül működő, nagyon gyorsan fejlődő technológiát vonatkozóan egy megfelelő jogszabályi kerettel rendelkezzünk, és nagyon fontos, hogy kiktassuk az úgymond gyenge láncszemeket a globális rendszeren belül. A TFT megközelítése szerint a legtöbb válasz nem eléggé átfogó az egyes országok részéről. Az ajánlások arra is vonatkoztak, hogy az ilyen fajta cseréket az egyes pénzeszközök között megfelelően el, ellenőrizzük a hatóságok részéről. Ami a rendészeti kihívásokat illeti, itt a kompetenciák az EU-ban megfigyelhető módon javultak, és az Europol e tekintetben nagyon fontos útmutatóval szolgált a Hans és az Alpha Beta piacok tekintetében, illetve az illegális piacok ellenőrzése tekintetében. Tehát ugyan volt előrelépés a rendészeti együttműködésben Európában, még mindig vannak hiányosságok. Tom említette, hogy mennyire gyorsan fejlődő ez a technológia, ezek nagyrészt ismeret alapúak, tehát megfelelő erőforrásokra és eszközökre van szükség, és ez komoly kihívás elé állítja a rendészeti szerveket. Nagyon gyakran informális és eseti jellegű válaszok születtek. A number of steps, I think, again, which we can elaborate on. Több mm, témát azt hiszem majd a kérdések kapcsán fejtünk ki, de hadd mondjam el először, hogy nagyon fontos, hogy az EU hatásos, megbízható, átfogó szabályozást hozzon be az ötödik pénzmosás elleni rendelet azt hiszem nagyon fontos lehet ebben a tekintetben, az állami szektor számára világosra teszi az előírásokat, világosra teszi, hogy kire vonatkoznak a szabályok, és mik is pontosan ezek a szabályok. Nagyon fontos a szabályozás megfelelően hatásos betartatása is, ugye ha valakiről kiderül, hogy nem tartja be a pénzmosás elleni szabályokat, akkor intézkedni kell fel kell lépni ellene. Későbbi lépés lehet majd az, hogy a virtuális valutákat és az azok közötti pénzváltást konkrétan külön szabályozzuk. Ezzel kapcsolatban nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy a technológia gyors változásai miatt az EU létrehozzon egy olyan munkacsoportot, ami majd meg tudja azt vizsgálni, hogy milyen későbbi szabályozói intézkedésekre lesz szükség ahhoz, hogy tartani tudjuk a tempót a technológiával. Ebben a tekintetben fontos az is, hogy az EU a koordinált szabályozói fellépés globális szószólója legyen. Az FATF-en belül például több fontos kijelentés is elhangzott ebben a tekintetben. Nevezetesen, hogy harmonizált nemzetközi megközelítésre van szükség, hogy a szabályozás hiányait pótolhassuk. Ez prioritást élvez. Azt gondoljuk, hogy ezt a folyamatot mindenképpen folytatni kell, és fel is kell gyorsítani. Az európai bűnüldöző szervek számára fontos egy stratégiai megközelítés, hogy megfelelő szakértelmét, szakértelmi bázist építhessünk ki a bűnüldöző szervekben, hogy meglegyen a megfelelő tudás, és az alkalmazottak hozzáférhessenek a megfelelő eszközökhöz és információkhoz. Ehhez például ki kell jelölni külön alkalmazottakat, akik a kriptovaluták szakértői az adott szervezetben, és akik átlátják, megértik ezeket, és megvan a kapacitásuk a nyomozáshoz. Illetve szükség van egy informális tudásbázisra is, amit a tagállamok között egyesíteni is kell. Fontos fejleménynek tartanánk azt is, ha az EU jobb hírszerző, információszerző rendszert építene ki a virtuális valótákkal kapcsolatban. A tagállamoknak virtuális valóta akciócsoportokat kellene felállítaniuk, ügynökség közi csoportokat, amelyek meg tudják osztani a különböző kockázatokkal kapcsolatos információikat, például a kiberbűnözéssel és a terrorista finanszírozással kapcsolatban is, hogy folyamatosan nyomon tudjuk követni ezeknek a kérdéseknek az alakulását. Ahogy Tom említette, javasoljuk azt is, hogy több public-private partnership, tehát az, a közféra és a magánszféra közötti partnerség legyen Európa szerte ezen a téren, ugyanis az európai bűnöldöző szervek igen pozitívan reagáltak a virtuális valuta iparral való együttműködésre, igen jó együttműködési készséget találtak a másik oldalon. A műldöző szerveknek emellett meg kell érteniük a technológia jellemzőit is, ami nem kis feladat, hiszen az folyamatosan változik. Ezért szükséges a tudás folyamatos megosztása a privát szféra és az állami szféra között, hogy a közszféra nem maradjon le tudásban. Ennyit szerettem volna elmondani, és természetesen szívesen válaszolok a kérdésekre. Nagyon szépen köszönöm mind a kettőjüknek, Keating úrnak és Carlyle, Carlyle úrnak. Nagyon gazdag, sűrű előadás volt ez. Sok kérdést vett fel nyilván a kollégákban. Felvázolták a helyzetet, illetve perspektívákat is megjelenítettek, illetve a kihívásokról beszéltek ezzel a témával kapcsolatban. Át is adom a szót Anna Gomeznek, aki kérte a szót. Köszönöm szépen a tanulmányt és ezt a nagyon érdekes prezentációt, bemutatót is. Azt hiszem, hogy érdemes alaposan átolvasnunk az írott anyagot, hiszen nagyon sok információ van benne. De azt hiszem, hogy nem csak nekünk itt az EP-ben feladatunk ez, hanem a tagállamoknak is. Judith és jó magam, részt vettünk az ötödik pénzmosás elleni irányelv szövegezésében, és hát jól emlékszünk arra, hogy milyen nehéz rávenni a tagállamokat arra, hogy megtegyék a szükséges intézkedéseket. Konkrétan a kriptovaluták tekintetében, ha jól emlékszem, a parlament ragaszkodott ahhoz, hogy ez napirendre kerüljön. Az ötödik ez a Selen irányelv még nem lépett életbe, 2019 végén lép legkorábban életbe, és hát addig is az innováció folytatódik ezen a téren. Jó néhány tagállam a kriptovaluták helyi központjává akar válni, támogatja a kriptovalutákkal foglalkozó vállalkozásokat, mindenféle szabályozás nélkül, vagy valamiféle kamu szabályozással. Ugye szóba került Málta, sajnálatos módon Máltában a meglevő pénzmosás ellenes keretrendszer egyszerűen nem működik. Az MFS és a többi intézmény egyszerűen nem működik, mert a máltai igazságszolgáltatási rendszer kompletten nem működik. Úgyhogy vannak bőven olyan helyzetek, amikor tagállamok úgy tesznek, mintha szabályoznák a virtuális valutákat, pedig egészen alapvető pénzmosás elleni intézkedések sem zajlanak megfelelő hatékonysággal, most azért említem Máltát, mert én Málta ügyével foglalkoztam be a topban, de hát nem ők az egyetlen példa, a balti államokban is bőven voltak ilyen problémák és ilyen jelenségek, meg hát ugye Gibraltár Egyesült Királyság, szóval van még bőven példa erre. Ott van ezen kívül például Kína, ők betiltották a kriptovalutákat, az EU úgy tűnik, hogy nem ebbe az irányba tart, és önök sem javasolják ezt, ha jól látom. Aztán vegyük Japán példáját. Ők kriptovaluták otthona, ott működik több is. Ugye új világban élünk, az és azt említi, hogy az Európai Uniónak igyekeznie kell globális szabályozó szerepet játszani ezen a téren, de hát az Egyesült Államok például ellenkező irányba halad, az FATF tevékenységei, erőfeszítései dacára is. Úgyhogy bajban vagyok, azt hiszem, hogy nagyon nehéz átlátni a helyzetet. Igyekezzünk betiltani a kriptovalutákat, vagy igyekezzünk egyszerűen az anonimitást betiltani és akadályozni? Ugye említette ön, hogy a bitcoin azért végül, végső soron visszanyomozható, de vannak más virtuális pénzek, amik viszont nem. Tehát esetleg az anonimitás betiltása lehet a megfelelő út? Szeretnék rákérdezni egy másik témára is, Kína hozzáállását azt hiszem ismerjük, de Oroszországról például nem hallottunk sokat. Tudna esetleg erről beszélni, vagy éppen azt, hogy Indiában mi a mm, hozzáállás a politika részéről a témához? Egy olyan technológia, egy olyan találmány jelent meg, ami nagyon könnyen eszközt adhat a, a bűnszervezetek kezébe, említette a náci radikálisokat, azt hiszem, hogy ők már aktívan használják ezeket az eszközöket, és a tagállamok meg ugye le vannak maradva, hát legalább egy lépéssel, de lehet, hogy többel. Ha jól hallottam, azt mondta, hogy az együttműködés központi kérdés lesz, mármint az EU tagállamok közötti és ügynökségek közötti együttműködés úgy látom, hogy ezen a téren nagy ellenállás tapasztalható. Az ötödik pénzmosás ellen irányelv tekintetében egy összeurópai szervezetet próbáltunk létrehozni, de a kollégáink elgáncsolták ezt a javaslatot, úgyhogy úgy tűnik, hogy nincs meg a politikai akarat arra, hogy a radikálisok kezéből és a terroristák kezéből kivegyük ezeket az eszközöket. Még egy kérdést feltennék, ha szabad. El tudnám mondani részletesebben, hogy milyen kapcsolat van a bitcoin és az elektronikus játékipar kapcsolata? Ugye ilyen iparág jó néhány tagállamban létezik, és meglehetősen felületes az ellenőrzése, és akkor meg finoman fogalmaztam. ha jól hallottam, akkor azt mondta, hogy már ismert, hogy megvannak az átváltási eszközök, a virtuális valuták és a, hagyományos pénzeszközök között. Erről tudna több információt adni? Aztán végezetül a blockchain, ha jól értem, egyféle technológia, amit a pénzügyi rendszerben használnak és fejlesztenek, és ami lehetővé teheti a pénzmosás elleni hatékonyabb fellépést is. Ön így látja ezt, vagy úgy gondolja, hogy a blockchain technológia egyértelműen az olyan virtuális valutákhoz kötődik, amik mm, mindenféle csoportosulás, állam vagy nem állami szereplő adott esetben terrorista szereplő eszköze lehet. Köszönöm, kedves képviselőtársam. Egy egész kérdés sort kaptak önök most. Egyik kérdés fontosabb, mint a másik. Kérem, hogy egymás között beszéljék meg, hogy ki hogyan kíván majd válaszolni. Akkor mi is pingpongozni fogunk. Rendben. There's a, there's a fundamental egy alap kérdéssel kezdeném, nevezetesen, hogyha nincs meg a pénzmosás ellenes, illetve egyéb témájú szabályozás és ellenőrző rendszer, és az nem elég masszív, nem elég stabil, akkor az ilyen összetettebb kérdések, a, mint a, a virtuális valóták szabályozása, az gyakorlatilag lehetetlen. Ön említett egy konkrét országot, annyit mondanék a kérdésről, hogy ha az alapok nincsenek meg, akkor ugye nincs mire felépíteni a virtuális valóta eh, ellenőrzést. Tehát eh, egyszerűen akkor, akkor lehetetlen a, a virtuális valótákkal zajló pénzmosás elleni fellépés. A teljes tiltást abszolút nem javaslom, úgyse lehet ezt a folyamatot már visszacsinálni, Jim kiszabadult a palackból, úgyhogy igyekezni kell eh, kezelni a meglevő helyzetet. Nem tehetünk úgy, mintha nem léteznének ezek a fizetőeszközök. Az alap probléma az, hogy a pénzmosás elleni szabályok betartatása az, a monitorozás, az elemzés, minden olyan lépés, ami ahhoz kell, hogy egy adott tagállam pénzügyi rendszere megfelelő integritással működjön, ez kritikus jelentőségű. És mivel a pénzügyi rendszer integritása az Európai Unióban és globálisan is ugye csak annyira erős, mint amennyire a lánc leggyengébb láncszeme, ezért más tagállamok, vagy más ugye EU-n kívüli szereplők gyengeségeit mindannyian megérezzük. Hogyha mm, rés van a védelmen, akkor fel kell az ellen lépni. Tehát ez egy magas szintű szakpolitikai kérdés, amit kezelni kell, és világosá kell tenni azt, hogy elfogadhatatlan az, hogy mondjuk bankok olyan országokban működjenek, amelyeknek a, a standardjei, a szabályozása, vagy a szabályozás megvalósításának szintje egyszerűen gyengébb, mert ez ugye mindenféle illegális tevékenységre lehetőséget nyújt. Aztán tovább részletekbe menve a tagállamok közötti együttműködés, most nem akarok itt kifogásokat előhozni, de hát egyes tagállamoknak bővebbek a lehetőségei, mint másoknak. Úgyhogy az együttműködés eszközei, amik lehetővé teszik azt, hogy mondjuk ha egy adott ország értes egy kockázatról, akkor az értesítse a másik tagállamot is. Ez nagyon fontos és hasznos, de azt kell első helyen biztosítani, hogy a szabályokat betartassák valóban, már pedig ez jelenleg egy csomó országban nincs így. Davidnek átadom a szót az elektronikus szerencsejátékokkal és egyebekkel kapcsolatban. Annyit szeretnék még elmondani, hogy érdemes arra gondolni, hogy milyen előnyei vannak a blockchain technológiának, mi ugye sokszor úgy gondolkozunk a blockchainről és a virtuális valótákról, hogy az egyes ugyanaz, de azért nem egészen ugyanaz. A blockchain más eszközökre is fel lehet használni, akár arra is, hogy a pénzügyi eszközök a szolgáltatásokhoz többen hozzáférjenek. Ami azt a tágabb kérdést illeti, hogy a tiltás, a prohibíció hatékony -e. Nos, az egyik dolog, amire rámutatunk a jelentésben, az az, hogy van bizonyíték arra, hogy egyes prohibíciós kísérletek éppen ellentétes eredménye jártak, kevésbé átlátható platformokra kerültek ezek a tevékenységek, mint a virtuális valuták. Az Egyesült Államokban például kb. 5 éve szabályozzák a virtuális valutákat, nyilván nem tökéletes a szabályozás, és jól kimutatható, hogy fókuszált, világos szabályozással, koordinált fellépéssel csökkenteni lehet a kockázatot. Tehát igazából az amerikai kollégák úgy érzékelik, hogy sikerült eredményt elérni ezzel a szabályozással. Ami az elektronikus játékokat illeti, valóban igaz, hogy egyre több játékhoz lehet használni a bitcoint és dash meg más kevésbé átlátható kriptovalutákat, az úgynevezett magánvalutákat. Egyes platformoknak saját valutájuk is van, ezeket kriptovalutára vagy fiat valutára lehet átváltani, nagyon különböző szertágazó online környezetekben használhatóak a kiberbűnözők nyilván rájöttek, hogy ez új útja a pénzmosásnak. Egyes internetes bűnözők először a bitcoint használták, és aztán játék valutákat vásároltak vele, és így léptek tovább. Egyelőre nem láttunk arra bizonyítékot, hogy terroristák is használták volna ezt a területet, de ez oda-vissza működhet. Egyes területeken, az Egyesült Államokban például egyes játékszolgáltatók átválthatóvá tették a valutájukat, és a szabályozás szerint átláthatóan működnek. Ez fontos lehet, fontos tanulság, mert az európai szabályozásnál is figyelembe kell venni majd azt, hogy a játékszolgáltatókra vonatkozik-e az ötödik pénzmosás elleni irányelv. Ez pillanatilag még nem világos ahogy sokszor említettük, az FATF azt mondja, hogy nagyon könnyű egyik környezetből a másikba átlépni, egyik technológiáról a másikra. Tehát ezzel foglalkozni kell, elektronikus játékok és más online hálózatok és platformok. A blockchainre térnék még vissza, illetve a névtelenség, az anonimitás kérdésére, hogy mit lehet ezzel tenni a magánéletre fókuszáló valuták esetében. A kriptovalutáknál ugye ez a fő kérdés, amiről állandóan szól a vita, bízom benne, hogy az FATF-nél sikerül majd leszűrni, hogy milyen szabályozással lehet ezt a kihívást felvállalni. Természetesen magától értetődő, hogy a Monero, a Zcash, ezek a privacy valuták elég nagy kívást jelentenek a bűnüldöző szervek számára. Időnként lefoglalnak kriptovalutákat, és némi információ kiderül a tranzakciók természetéről, de a bitcoinhoz ez nem hasonlítható. A bitcoin ugyanis nagyon átlátható. Személyes véleményem az, hogy abszolút betiltani ezt a technológiát nagyon nagy kihívás lenne, mert borzasztó gyorsan fejlődik a technológia. Nos, az anonimitás betiltása is nagyon nehéz lesz. Japán jó példa, ahol úgy tűnik, hogy egyfajta fehér lista felállítását választják. A virtuális valuta kicserélő szolgáltatókat engedélyezik, és bizonyos kriptovalutákhoz kötődő bizonyos szolgáltatásokat engedélyeznek csak Ethereum, meg Litecoin olyanok, amelyek átláthatóbbak, és így más szolgáltatásra lehetne őket váltani. Tehát ahelyett, hogy teljesen betiltanánk, jobb, hogyha bizonyos típusokat engedélyezzük, azt nem mondhatjuk, hogy az emberek nem használhatnak manérót, hanem bizonyos szolgáltatókat kell engedélyezni. És emögött az azok húzódik meg, hogy az anonim és kevésbé átláthatóan működő kriptovaluták használatától így el lehet tántorítani az embereket, és így nem lesz mögöttük pénz. Ugye sokan először bitcoinhoz jutnak, és aztán vásárolnak manerót, virtuális valuták átváltása ugyanis így megtörténhet az Egyesült Államokban eh, már egy ideje szabályozzák ugye a kriptovalutát, és nem eh, kívánták betiltani őket úgy, ahogy vannak, de eh, iránymutatást adnak a hatóságok a pénzügyi szektornak, és így lehet elképzelésünk arról, hogy mit kell tenni, hogyha valaki ilyenekbe ütközik hogyan lehet alaposabban ellenőrizni a tranzakciókat például. Szóval sokféle megoldás kialakulhat, úgy gondolom, hogy Japánban, Amerikában a szabályozók az elkövetkező évek során pontosítani fogják ezt a fellépést. Köszönöm szépen, Majténak adom meg a szót most. Bueno, en primer lugar, voy a hablar en... Köszönöm a szót, elnök asszony. Először is Spanyolul szólok hozzá, és szeretnék köszönetet mondani a végzett munkát, és azt, hogy ilyen világos módon tálalták az eredményeiket. Igen, nagy kihívásról van szó, és igen, gyors a technológiai változás, amit, az ugye a munkánkban alkalmazkodnunk kell. A bizottságunknak javasolatokat kell tennie, és talán um, világosabbá is kell tenni az ötödik pénzmosás ellen irányelv céljait a um, virtuális uh, valutákkal kapcsolatban, és um, meg kell fontolnunk, hogy valamiféle önszabályozásra uh, építünk, vagy uh, külön szabályozó szerveket nevezünk ki. Valamilyen módon biztosítani kell, hogy a különböző virtuális valuták közötti pénzváltás ne legyen fekete lyuk, hanem belelássunk, és a jogalkotóknak és a, a bűnöző szerveknek valamiféle hatáskört és képzést kell nyújtani. Tudjuk, hogy ez egy transnacionális kérdés, ami ráadásul az Európai Unión kívülre is átterjed. Arra lennék kíváncsi, hogy a törvények alkalmazásával kapcsolatos formális képzésekkel kapcsolatban, amelyeket önök fontosnak tartanak. Tudnak valamilyen más konkrétumot mondani, amit fel tud használni ez a bizottság? Empirikus oldalról kíváncsi lennék még egy konkrét kérdésre is. Onnan, ott, ahonnan én érkezem, ez egy ipari zóna kis vállalkozásokkal. Tehát ezen a környéken egyes barátaim informatikával foglalkoznak, és nekik ilyen virtuális valutákat kellett venniük, váltaniuk, hogy kifizessék a, az informatikai támadásokat, zsarolásokat. Önök észlelték-e, hogy ilyen mikro zsarolás esetén akár fanatikus erőszakos szereplők, vagy mondjuk afrikai vagy más szereplők virtuális valutában követelték a fizetséget. Minden esetre köszönöm szépen a tájékoztatást, nagyon hasznosnak tartom az elhangzottakat. Jó lenne, hogyha még néhány konkrét iránymutatást tudnának adni. Én nem vagyok szakértő, úgyhogy nekem mindenképpen nagyon hasznos lenne. Mostanra legalább látjuk, hogy milyen nagyságrendű kihívásról van szó, úgyhogy köszönöm szépen a, az előadásukat. Thank you for your question. Köszönöm szépen a kérdését. Az egyik ajánlásunk az az, hogy az Európai Uniónak nem csak úgy kellene elgondolkodni erről, hogy időszerű a kriptovalutákkal foglalkozni, hanem valamilyen folyamatot kell beindítani, ami monitorozza ezeknek a valutáknak a helyzetét, és a tagállamok bűnüldöző szervei kell, hogy folyamatosan gondolkodjanak ezen, illetve iránymutatást kell adni sokkal rendszeresebben, mint ahogy egy rendeletet frissítenek. Olyan ez a téma, hogy amikor ahányszor kinyitjuk az ajtót, amire az van írva, hogy virtuális valuta, mindig más találunk mögötte. Tehát fontos, hogy folyamatosan frissítsük az ismereteinket, ahogy David is mondta, nagyon fontos, hogy a legfrissebb fejleményekkel összhangban legyen a szabályozás. Egy ügyész hogyan látja virtuális valutákat. Tehát egyes tagállamokban elkezdtek ezen gondolkodni, osszuk meg ezt a reflexiót a tagállamok között. A másik dolog, ez lett volna a legutolsó vázlatpontunk, de hangsúlyoznám, hogy nagyon sok tudás alakult ki a magánszektorban a virtuális valutákkal kapcsolatban, és ennek, ezeknek az ismereteknek az egybetétele, tehát mi sokat foglalkoztunk, kapcsolatban voltunk szakértő cégekkel, hogyan lehet ezt a szakismeretet eljuttatni a bűnöldöző szervekhez. Végül pedig nem természetes az, hogy a bűnöldöző szervek a magán szektorhoz forduljanak, de nagyon gyakran a magán szektorban vannak meg azok a válaszok, amikre vár a közféra. Jobb, hogyha ahelyett, hogy 10-15 évet várnánk, átvennénk ezeket a megoldásokat, javaslatokat, és így elkerülhetnénk a bűnöldözési hibákat. Köszönöm szépen, ami a második kérdést illeti a váltságdíjas kérdését. a virtuális valuták terroristák által való felhasználására még nem láttunk sok példát, de azt mondhatjuk, hogy a kripto valuták alapvetően tették lehetővé a ransomware típusú váltságdíjat kérő szoftverek terjesztését. Több tízmillióról van szó több százmilliós profit, több, akár milliárdos profit is van ebben, ez egy nagyon jövedelmező bűnöző tevékenység. Egyszerűen azért, mert elég, hogyha nagyon sok bitcoin pénztárca címet hozzunk létre, nagyon sok számítógépet meg fertőzünk, nagyon hatékonyan lehet így pénzt gyűjteni fizikai emberrablás is előfordul, ez igaz, de sokkal gyakoribb a számítógépek és az internetes infrastruktúra megzsarolása. Van itt még egy kérdés, a közoktatás kérdése. Valószínűleg nem fordult elő egyikőjükkel semmit a teremben, de az elkövetkező évek során nagyon komoly esélye van annak, hogy valamilyen vírus, kibertámadás jelenik meg az önök gépén is, és azt az üzenetet kapják, hogy ennyi meg ennyi bitcoint fizessen, és akkor kinyitjuk újra a számítógépét. Az a fontos, hogy ne fizessenek, az Europolnak elég széleskörű ismeretei vannak, hogy mit kell tenni akkor, hogyha kibertámadás ér valakit a virtuális valuták ide szorosan kötődnek, mm, mindenképpen fontos, hogy a köz reagáljon ezekre a támadásokra. Igen, Anna Gomez újra kérdezze, de kérem, hogy röviden. About, uh, what's the... Nagyszerű. Mi a szerepe vagy mi a gondolkodás Oroszországban ezzel a területtel kapcsolatosan? Hogyha nehezen érti valaki Oroszország álláspontját a kriptovalutákkal kapcsolatosan, ez azért van, mert különböző álláspontokat képviselt 2013-14-ben a teljes tiltásról beszéltek, aztán idővel arra jutottak, hogy a nyílt tiltás, az egyértelmű tiltás problémát jelenthet, úgyhogy most már azon gondolkodnak, hogy valamilyen módon szabályozni kéne a virtuális pénzeszközöket, de hogy milyen formában, ezt egyelőre még senki nem tudja. Tehát a tendencia az, amit Európa is képvisel. Itt, mint ahogy elmondtuk, az országok között igen komoly eltérés van, nem csak a tekintetben, hogy mi legyen a szabályozás célja, és számos fejlődő országban is más és más a megközelítés a kriptovalutákkal kapcsolatosan. Ez részben összefügg a bűnözéssel, más egyéb pénzügyi stabilitási problémákkal. Oroszországban és Kínában azt láttuk, hogy komolyan birkóznak ezzel a kérdéssel, és Kínában sem zárult még le ez a gondolkodás, hogy hogyan lépjenek fel ezzel a kihívással szemben. Egyre nagyobb a szkepticizmus egyes országokban a tekintetben, hogy a kriptovaluták komoly veszélyt jelentenek a monetáris politika biztonságát illetően, és hogy bűnözők a technológiát saját céljaikra használják fel. Mások viszont arra az álláspontra jutottak, hogy saját céljaikra is felhasználhatják ezeket a technológiákat. A bitcoin egy nagyon szilárd, robusztus technológia, úgyhogy az országok megpróbálják ezt egyre inkább ellenőrizni. Tehát különböző módon viszonyulnak az egyes országok, Kína például, rossz ország az ijegység állapotából közelíti ezt meg, de egyelőre a válasz az, hogy az ő álláspontjuk is meglehetősen gyorsan változott, és változni is fog. A másik a szankció elkerülése. A Venezuela a petrolt elkerülte, de azt olvashatjuk, hogy Oroszország és Irán valami fajta érték képviselő eszközt, eszközön gondolkodik az olajkereskedelem tekintetében. Tehát, hogyha a szankciókra gondolunk, akkor Egyesült, az Egyesült Államok helyzete is másként értékelendő. Nagyon szépen köszönöm mind a kettőjüknek az előadásokat, és különösen a válaszokat. Kicsit vegyes érzelmeink vannak, hiszen előre léptünk ugyan, de azért elég sok az aggasztó jelenség, a szakbizottságunk ugye próbálna próbálná elérni, hogy gyorsabban haladjunk, mint a terroristák, elég nagy a mozgástér ezen a területen digitálisan és papíron is olvasható a jelentésük, a tanulmányuk, amiért köszönetet mondok önöknek, és még egyszer köszönöm, hogy eljöttek és ismertették, illetve hogy válaszoltak méghozzá nagyon pontosan és teljes körűen a feltett kérdésekre. Köszönöm. Most pedig Martin Heisenbeck urat szólítom, aki eh, szintén itt van velünk, és eh, a jelenlegi tendenciákról fog előadást tartani, méghozzá a PPP partnerségek vonatkozásában továbbra is a terrorizmus finanszírozása elleni fellépéssel kapcsolatban. Kérem, jöjjön ki az elnöki emelvényre, és foglalja el helyét. Heisenbeck úr nemzeti koordinátor ügyész a holland igazságügyminisztériumban, ő foglalkozik, tehát a terrorizmus finanszírozás elleni küzdelemmel, ez egy nagyon komoly feladat. Az előző előadásokból kiderült már, hogy milyen fontos a PPP, az ENSZ biztonsági tanácsa is szólt róla, és arra ösztönzi az államokat, hogy a terrorfinanszírozás tárgyában cseréljék ki adataikat. Természetesen az állami szervek és a magánszektor közötti kapcsolat is nagyon fontos, a pénzügyi hírszerzési részlegek terrorgyanús esetekben ugye együtt kell, hogy működjenek. Az Europolon belül is van egy blockchain szövetség elnevezésű kezdeményezés, ami szintén a virtuális valutákkal kapcsolatos. Nagyon köszönöm, hogy eljött, nagyon érdekes lesz meghallgatni a tapasztalatait az önök országában szerzett tapasztalatokat, és megtudni, hogy hogyan kapcsolódnak a különböző szervek az ilyen PPP keretében, hiszen hallottuk, hogy a technológia rendkívül gyorsan fejlődik, Úgyhogy a válasznak is gyorsnak és pontosnak kell lennie. Azt javaslom, hogy most is a korábbi munkamódszert alkalmazzuk, vagyis 10-15 percben ön megtartja ismertetőjét, és utána a kollégák kérdeznek, és ön válaszol. Öné a szó, tessék! Thank you, Chair, for the uh, introduction. Köszönöm szépen a bevezetőt, a bemutatást és nagyon nemre szolgáló, hogy nem és uram, hogy megoszthatom önökkel a holland tendenciákat a terrorizmus finanszírozásával szembeni fellépésben. A nyomozati munkánk során különböző tendenciákkal foglalkozunk, amiről itt a kollégák az előbb részletesebben szóltak. Minden házkutatásnál vagy elektronikus eszközök átkutatásánál olyan nyomokat keresünk, amelyek arra utalnak, hogy milyen innovatív módon történik a finanszírozás. De meglepő módon nagyon sok jelét ennek nem tapasztaljuk, úgyhogy ezt mindenféleképpen operatív szempontból kell megközelítenünk, és ez nem azt jelenti, hogy nem használják nagyobb mértékben az új pénzeszközöket, de sajnos az erőfeszítéseink ellenére sem bukkantunk ezek nyomára, ugyanis ezek az infrastruktúrák általában a terrorizmust segítik. Nyilván nagy figyelemmel leszünk az új pénzeszközök vizsgálata kapcsán, megvizsgálva azt, hogy ezek mennyire sérülékenyek. És Eközben eh, nagyon sok hagyományos finanszírozási módozatot eh, találunk, például eh, a hagyományos bankrendszeren belüli mikrofinanszírozással, vagy közvetítőkön keresztül történő finanszírozással, amivel a terroristák tartózkodási helyét igyekeznek elfedni. És az is meglehetősen nehéznek bizonyult, hogy a pénzintézetek beazonosítsák a terrorista finanszírozást, pusztán azáltal, hogy a hagyományos pénzügyi tranzakciókat monitorozzák, és ennek több oka is van. Először is az, hogy nem csak a pénz eredetére kell összpontosítani, ami akár lehet legális is, hanem annak a célpontjára. És minél távolabb esünk a terrorista célponttól, annál nehéz, nehezebb feltárni, hogy végül is miről van szó. Különösen, amikor viszonylag kis összegekről van szó, és ez nagyon gyakran fordul elő a terrorizmus finanszírozása kapcsán. A nemzetközi szabványok és a nemzeti jogszabályok megvetelik a pénzintézetektől, hogy az ilyen tranzakciókat is beanozosítsák, illetve a résztvevő szereplőket, akik akár terroristák is lehetnek. Ez olyasmi, mint a szénakazalban megtalálni egy tűt. Magas szintű gyanús tranzakciókról is kapunk jelentéseket a pénzintézetektől, és ezek nagyon fontosak a nyomozati munkánk szempontjából. Ezek a nyomozások nagyon gyakran az ilyen jelentések alapján indulnak meg, tehát például az ügyfelek megfelelő vizsgálata és a tranzakciók figyelemmel kísérése igen fontos információkkal szolgálnak számunkra. Ugyanakkor az ilyen gyanús esetek jelentésére alapuló nyomozásokat hatékonyabban is végezhetnénk. A pénzintézetek az ilyen tűket keresik a szénakazlakban, a, miközben ezek a tűk már a bűnüldözőszerek asztalán vannak. Személyes információk, személyes adatok, vagy olyan releváns információk, amelyek arra utalnak, hogy bizonyos személyek terrorizmussal gyanúsíthatók. És ez az az információ, amit a pénzintézetekről elvárnánk, hogy az ügyfel körükben feltárjanak. Miért nem mutatjuk meg nekik, úgymond, vagy mondjuk meg nekik, hogy mi az a tű, amit mi keresünk? Itt a terrorizmus finanszírozása elleni Task Force, egy magán public-private partnerség a bankok részvételével, a holland nemzeti rendőrség részvételével, illetve az ügyészség részvételével, és a megfelelő szakértői csoport irányítása mellett működik. A jogszabály alapján megfelelően információ cserét kell folytatniuk ezeknek az intézetek, intézményeknek a magán partnerekkel, akik érintettek lehetnek a terrorizmus finanszírozásában. Ezt az információt aztán a magán partnerek tovább vizsgálják, és a gyanús esetekről történő jelentéseket az FIU-nak közvetítik, amely szervezet, a bűnüldöző szervezeteket is értesíti a gyanús információkról. A mennyiséget, a minőségét, illetve az ilyen gyanús esetekről szóló jelentések hatását igyekszünk ezáltal növelni, és szélesebb körben is be akarjuk vonni a magánpartnereket, megosztva a bevált gyakorlatokat, a tendenciákat, és ugyanazon irodákban dolgozva egymás gyakorlatát, kihívásait és lehetőséget jobban megismerhetik, és ez egy ösztönzést jelent az állami, illetve a magánszféra közötti együttműködés erősítésére. Itt a hírszerzésnek is komoly szerepe van, ha az információt megosztjuk másokkal, akár állami vagy magán partneri részről, akkor az információ megosztására irányuló nyomás erősödik. A kockázatok azonban meglehetősen jelentősek. A jogi keret lehetővé teszi az ilyen típusú információ cserét, ugyanakkor még mindig vannak konkrét korlátok. Így például a központi adatfeldolgozás, a magán-magán partnerek közötti információ, vagy több partnert érintő információ csere, a határokon átnyúló határ, információ csere, vagy a bűnüldöző szervek közötti együttműködés. Az ilyenfajta információt cserének a szabályozása mindenféleképpen politikai feladat, és itt el kell kerülni a lobbizást egy meghatározott jogi keret irányában. De minden esetre nagyon fontosnak tartom, hogy az információ csere követelményei megfeleljenek a közvélemény elvárásainak, a nemzeti hatóságokénak, illetve a nemzetközi szervezetekének, az ENSZ-ének, az eu nak illetve a TAFT-nek. És annak érdekében, hogy ezt a két világot észszerűen össze tudjuk egyeztetni, Fontos, hogy nyilvános politikai vitákat folytassunk az arányosságról, a hatékonyságról, illetve az intézmény közi, valamint a PPP-n belüli információ cserékkel kapcsolatosan, ami a terrorizmus finanszírozását illeti. És nagyon jó látni, hogy ez az eszmecsere egyre élénkebb, és elért az önök szakbizottságához is. Köszönöm szépen a figyelmüket, és természetesen várom a kérdéseiket. Nagyon köszönöm. Judith Sargentini kérte a szót, úgyhogy rögtön meg is adom neki. Köszönöm, Natali. Dan már in het Nederlands. Als dat kan, ja, dat kan toch? Ja, <laughs> zeker, het kan. Um, ik, ik hoor u uh, vertellen hoe uh, politie, FIOD en banken met elkaar samenwerken in een pilotproject. Eh, kísérleti projektekről beszélünk, a rendőrség, a bankok, illetve más magánszervezetek bevonásával az információ gyűjtés területén. ezáltal megpróbálnak eh, az ilyen irreguláris eh, tranzakciókkal szemben eh, fellépni, illetve ezekről jelentéseket készíteni. Csak nem tudom, hogy mennyire van mindenki tisztában azzal, hogy a helyi hatóságok vagy a magán szervezetek hogyan juthatnak ilyen információkhoz. Ami az állami szféra hatóságait illeti, hogyan kezelik ezt a helyi szinten? Ez meglehetősen technikai jellegű kérdés, ami a holland jogszabályokat illeti. Ezt az eljárást nem kifejezetten erre a task force-ra irányultan dolgoztuk, ez gyakorlatilag a rendőrségre vonatkozó törvényben szerepel, és számos rendelkezés lehetővé teszi, hogy a rendőrség ezeket az információkat más partnerekkel is megossza. Eh, itt 18-20 különböző szervezetről van szó. Ezek az információk eh, különböző prioritásokra vonatkoznak a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatosan. Igen. Dus onder Nederlandse wet is het mogelijk om van... Nos, a holland eh, törvények szerint, ezek szerint harmadik feleknek is ki lehet adni rendőrségi adatokat bankoknak? viszont ennek nem a jogszabályok változtatása célja. Én azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha más országokban is lennének hasonló lehetőségek. Van esetleg olyan eset, ami miatt aggódnia kell más tagállamoknak, amire figyelmeztetne? Nos, a jelenlegi jogi keretrendszer tulajdonképpen nyitott standardeket tartalmaz, a rendőrségi adatvédelmi jogszabályban szerepelnek a rendelkezések, amelyek szerint sürgős esetben kiadhatók ilyen információk. Ezt persze igazolni is kell, hogy ilyen helyzet áll fenn. Ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy bizonyos kockázatot vállalunk, ugyanis a bírósági jóvágyás utólag érkezik meg. Más tagállamok esetében ugye ők már a mi létező szabályozásunkat alapul vehetik. A kérdés második részére térve, ahogy ön mondja, nem nekünk kell a jogi keretrendszert eh, kidolgoznunk. Azt hiszem, hogy itt eh, az a fontos, hogy eh, a várakozások nem csak a közvélemény részéről érkeznek, hanem az EU és az ENSZ részéről, illetve a mm, pénzügyi akciómunkacsoporttól, az FATF-től is ahogy az elnök említette. Tehát innen is vannak eh, elvárások az irányunkba. Az ön által említett eh, jogi keretrendszerre nekünk ugye kutatószolgálatként építenünk kell. Azt hiszem, hogy az a fontos, hogy legalább van keretrendszer. Köszönöm szépen. Jehun Lénersnek eh, adom most meg a szót. Lehet, hogy ő is anyanyelvén fog beszélni. Miért ne? Um, igen, a két szélen mind a ketten hollandiaiak vagyunk, hollandok vagyunk. Kérdésem, a pilot projekt eredményeit egy kicsit részletezhetné. Néhány akadályt említett, a PPP információ csere például problémás, hogy melyek a fő gyakorlati akadályok. Tudna erre esetleg példát mondani? Egy esetet, amiben nem sikerül önöknek eredményt elérni, vagy nem sikerült, mert nem fértek hozzá az információhoz? Nos, azt hiszem, hogy a fő akadály ezen a téren az, hogy nekünk kell kiértékelnünk az arányosságot, azt, hogy milyen információt adhatunk át, milyen információt szeretnénk megkapni. Tehát nekünk kell tulajdonképpen kockázatelemzést végeznünk. Ez egy kalkulált kockázat a, a szervezetünk részéről, amit, amit fel kell vállalnunk, mielőtt akcióba lépünk. Természetesen van egy közféra magánszféra közötti partnerség, a privát partnereknek is ennek megfelelően ugye lehetőséget kell adni a, az információ átadásra. Illetve nekünk kell megfontolnunk azt, hogy erre lehetőséget adunk-e és multilaterális kapcsolatra lehetőséget nyitunk el. A dologhoz természetesen idő kell, és nem feltétlenül látjuk át azonnal, hogy a különböző érintett szervek milyen szerepet játszanak. Hogyha mondjuk egy alapítványhoz vagy egy bankhoz kerül pénz, akkor ott rendelkezésre áll az információ, de mondjuk ha egyik banktól a másiktól jut át pénz, akkor ők tudnak ezekről a tranzakciókról. Szóval számunkra az okoz nehézséget, hogy különböző felektől kell beszerezni az információkat. Nem könnyű tehát a, a privát szférával való együttműködés. Nem azt mondom, hogy ezt fel kellene adni, csak azt mondom, hogy nem mindig könnyű akadályt jelenthet a munkacsoporton belüli központi adatfeldolgozás. Említettük ugye, hogy mi adunk át információt a magánszféra képviselőinek, és ők aztán visszaküldenek nekünk információt, de nem feltétlenül mi végezzük az adatfeldolgozást. Ezt a döntést mi hoztuk meg, minden ügyben tiszta lappal indulunk, nulláról indulunk, ami megnöveli a folyamat időtartamát. Ez tulajdonképpen egy politikai döntés, hogy létrehozunk egy központi adatfeldolgozó platformot, vagy nem. Talán a jövőben ezt is meg lehet fontolni. Euh, Nagyon köszönöm a két holland kollega között, és mielőtt visszaadnám a szót Anna Gomeznek, Hadd térjek egy picit vissza az ön legutolsó magyarázatára, mert a terrorizmussal kapcsolatos kérdések vonatkozásában gyakran felmerül, hogy mi a helyzet az európai pénzügyi hírszerzési egységgel, annak, arról önnek mi a véleménye erről az elképzelésről aztán visszadom a szót Gomez asszonynak. Eh, Nos, eh, az Európolon belül jelenleg eh, van információ megosztás, illetve a pénzügyi intézetek is rendelkeznek információ megosztó rendszerrel. Ezeket az információkat megkapjuk, ez hozzáférhető, az, az igazságügyi tisztviselőnk számára. Jó lenne, hogyha az európai együttműködés tágabb körül lenne, de hát ez természetesen politikai döntés függvénye. Az FIU-net és az Európol keretében jó most az együttműködés és a szolgálataink ezeket az információkat megkapják. Nagyon köszönöm. Én a műveleti szempont alapján tettem fel a kérdésemet. Anna Gomesnek adom meg most a szót. Igen, tudom, meghallgattuk az Európolt is, tudjuk, hogy az a kérésük, hogy legyen ilyen európai hírszerzési egység, a tagállamok ebben nem mentek bele, az ötödik pénzmosás elleni irányelv kapcsán erről volt szó. Én azt szeretném megkérdezni, tudna-e az alfa B és alfa esetekről egy kicsit többet beszélni, ha jól értem, akkor fontos szerepet játszott ön ezeknek a felgöngyölítésében, illetve a dark webben való feltárásában az SI árok alapján jártak el önök, STI árok alapján. a gyanús tranzakciók bejelentése alapján, de a panamai ö, papírok ö, kapcsán ö, az derült ki, hogy a pénzintézetek, a bankok tényleg kitöltik ezeket a jelentőlapokat, de mondjuk az ingatlan ügynökségek, ügyvédek, könyvelők, mások, ez gyakran nem teszik meg. Ez az általános helyzet. Más a helyzet Hollandiában? És lehet értelmesen, hasznosan fellépni? Másik kérdés, ami kötődik ehhez, kötődik az elnök asszony kérdéséhez is. Tehát ne csak a származást, az eredetet nézzük, hanem azt is, hogy hova megy a pénz, az alapítványokat is vizsgálni kell. Úgy gondolom, hogy az alapítványok nagyon fontos hordozói lehetnek a pénzmosásnak. Nyilván, hogyha olcsó ö, eszközökkel lépnek fel a terroristák, ahhoz nincs erre szükség, de a propagandához igenis szükség lehet a pénzre. Találkozott-e valaha olyan nyomozással, ami a letelepedési kötvények, aranyvízumok jelenségét tárja fel, bizonyos tagállamok ebben is jeleskednek ezeknek a rendszereknek a működtetésében feltűnő egyes cégek állítólag a Cambridge Analytica-hoz kötődnek oly módon, hogy megpróbálják elérni, hogy bizonyos pártok nyerjenek választásokat, és akkor a rendszert ők működni engedjék. Máltáról indulnak ki egy hálózat, amiről tudunk, hogy a Cambridge Analytica-hoz kötődik. Ez is egy nagyon érdekes eszköze lehet a pénzmosásnak, illetve csúnya dolgok előkészítésének. Találkozott-e bármi ilyesmivel ön? Utolsó kérdésem pedig, amit megosztanak a magánszektorral, az mindig kérdéseket vet fel. A Thomson Reutersről hallottunk, hogy ez egy fontos magánszektorbeli szereplő, ami lehetővé teszi a pénzintézetek számára, hogy az ügyfelek hát lekáderezésében mm, mm, jól teljesítsenek. A GDPR, az adatvédelmi rendelet, um, vajon szembe megye a fellépéssel, hiszen joga van az embernek ahhoz, hogy elfelejtsék, illetve van-e más nehézség, ami ebből az új szabályozásból származik? Uh, Köszönöm a kérdéseket. Először is kérdeztek a Dark Webről, illetve a terrorfinanszírozással fennálló esetleges kapcsolatokról. A prezentációmban említettem már, hogy a vonatkozó jelentés megalapításait mi is meg tudjuk erősíteni. Külföldi terroristákat találtunk, akik használják a bitcoint, még ha nem is nagy összegekkel, vagy ha nem bitcoint, akkor más blockchain alapú valutát. De nagyon kevés arra utaló bizonyítékot találtunk, hogy ezeket az új fizetési eszközöket konkrét terrorfinanszírozási célra használnak. Mindenesetre folyamatosan keressük az esetleges bizonyítékokat, amik arra vezetnek, hogy a terrorizmust valamilyen innovatív módszerekkel finanszírozzák, de egyelőre eddig csupán a hagyományosabb terrorfinanszírozási módszereknek bukkantunk nyomára. Ez megerősíti azt is, hogy igen, fontos a hagyományosabb privát szereplőkkel kapcsolatba lépni, hiszen ilyen módon lehet azonosítani az ilyen hagyományosabb pénzügyi tranzakciókat, és ebben a tekintetben a nemzeti bankok igen értékes partnert jelentenek a terrorfinanszírozás elleni fellépésben. Vannak más bejelentő felek is, akik a pénzügyi szektorban fontos szerepet játszanak, és amikor ez szükséges és lehetséges, akkor velük is kapcsolatban vagyunk, terrorfinanszírozási kérdésekkel kapcsolatban, illetve pénzmosási kérdésekkel kapcsolatban is. Mindenesetre mostanáig az én meglátásom szerint ők inkább a pénzmosással kapcsolatos felépésben játszanak szerepet, terrorfinanszírozás ügyében kevésbé. De természetesen folyamatosan vizsgálódunk nem csak a pénzügyi szektorban, hanem meg fontolunk minden olyan szereplővel való kapcsolatot, akinek hasznát vetjük a terrorfinanszírozás elleni fellépés terén. Nem voltak eddig olyan jelek, amik arra utalnának, hogy adatelemző, analitikai cégek valamilyen módon részt vennének a terrorizmus finanszírozásában. Eddig ilyen információ nem került elő. Ez lenne a, a válaszom az utolsó kérdésére. Aztán említettem már bizonyos akadályokat, amik a PPP együttműködés tekintetében felmerültek. Ezek az akadályok már a GDPR előtt is léteztek, nem vagyok GDPR szakértő, de annyit tudok a kérdésre, hogy ilyen törvényi akadályok voltak korábban is, a GDPR ezeket alig ha szüntette meg, úgyhogy továbbra is nehézséget okoznak ezek a jelenségek, amiket érdemes ezért meg is vitatni, de hát ez tulajdonképpen egy politikai döntés, politikai döntéshozóknak kell mm, megfontolnia, hogy a, a, a várakozásokat igazítjuk a GDPR-hez, vagy fordítva. Köszönöm szépen ezeket a pontosításokat. Jerom Lénernek adom vissza a szót, aki szintén szeretne kérdést feltenni. Um, Köszönöm, elnök asszony. Egy kérdésem lenne még, ha szabad. Felvetődött ugyanis egy érdekes téma. Önt hallgatva jutott eszembe a kérdés, hogy mennyire használnak TFTP programot az Egyesült Államokkal, mennyire osztják meg az adatokat. Jó lenne e például, hogyha az amerikaiak tevékenységére építenénk csak, vagy helyesebb lenne, hogy a saját programot eh, indítanánk itt eh, Európában. Illetve mm, mit gondol erről a kérdésről? Lenne ennek hozzáadott értéke, vagy nem igen? Nos, eh, a minisztérium tevékenységét nem kommentáljuk a harmadik országokkal való együttműködés tekintetében. Természetesen időnként harmadik országoktól kell információt kérnünk, kérünk is. Az, hogy szükség van-e az amerikai rendszer európai változatának létrehozására, attól függ, hogy honnan nézzük. Attól függ, hogy milyen különbség lehet a jelenleg meglevő programok és az esetlegesen elképzelt új program között, úgyhogy erre nehéz lenne kategorikusan válaszolni. Köszönöm szépen. Most pedig odaadnám a szót Kiting úrnak, első előadónknak, hogy ő kérdezzen. Rövid kérdés lesz, ugye? Egy rövid, de hát könnyen lehet, hogy vitát kiváltó témát vetnék föl. Örülök, hogy Mártin itt ül mellettem. Említette a közvélemény témáját. Az Egyesült Királyságban a bűnügyekkel és bíróságokkal foglalkozó törvény 7. paragrafusa foglalkozik az információ megosztása a különböző szervek között, és van egy terrorfinanszírozási munkacsoportunk is, aminek egyébként tagja is vagyok, és egyértelmű bizonyítékokat látok arra bizottsági tagként, hogy ez a partnerség működik. A támadásokkal kapcsolatos nyomozás tekintetében is, illetve például utazások során ugye a, terrorban érintettek lekapcsolásával kapcsolatban is hatásos a dolog. A mi megközelítésünk úgy érzem, hogy általában Európában a, a magánszféra védelmét helyezi előtérben, nem az információ cserét. Kíváncsi lennék, hogy Hollandiában a közvélemény hogyan reagál arra, amikor megtudja, hogy mondjuk a hatóságok és a bankok ilyen szoros kapcsolatban vannak? Well, uh, actually this debate is, is... Ez a vita még meglehetősen élénk, és a közvélemény alakulását meg kell majd látnunk, hogy hogyan alakul. Egyelőre egy kísérleti szakaszban vagyunk, és nyilván a közvélemény fontos, annak meghatározására, hogy ebbe az irányba haladjunk-e. De ez az egyik e a fontos dolgoknak. A nemzeti jogszabályalkotás, a nemzeti hatóságok elvárásai, a nemzetközi iránymutatás, akár az EU részéről. Merci beaucoup, Monsieur Heisenbeck. De... Köszönöm szépen, Reisenbeek úr. Nagyon érdekes volt az előadása, és fontos kérdésekre válaszolt, még az előző előadóink kérdéseire is megválaszolt érdemes volt ilyen illusztris szakértőket meghívnunk, a szakbizottságunk és a, különösen a társ előadóink munkáját segíti ez az eszmecsere. Néhány héten belül ö, mm, kialakul majd a jelentés tervezetük. Köszönöm szépen még egyszer ö, ezt a ö, nagyon hasznos előadást következik a hatodik napi rendi pont. Elnézést azt kell kérjem, hogy már ne itt az emelvényen ülve hallgassák végig a következő eszmecserét, nem kell a teremből természetesen kimenniük. représentants de la couronne. Oui, merci beaucoup. Pendant que nos intervenants euh, nous rejoignent, amíg megérkeznek, elhelyezkednek az előadók, szeretnék emlékeztetni rá, hogy a bizottságunk mandátuma arra is kiterjed, hogy a lehető legelfogulatlanabbul megvizsgálja, értékelje, elemezze a tagállamok bűnöző hatóságainak és az unió ügynökségeinek um, bejelentéseit, közlendőit, és értékelje, hogy mekkora a terror fenyegetettség az Európai Unió területén és a tagállamokban. Az információ gyűjtéshez úgy döntöttünk, hogy ma délután a reflexiónkat a lőfegyverhez való hozzáférésre összpontosítjuk, tehát hogy hogyan férnek hozzá a terroristák a lőfegyverekhez. Két nagyon elismert szakértő van körünkben, Nils Düke, a Flamand Béke Kutató Intézettől, aki tudományos koordinátora a SAFT projektnek. Ez egy összehasonlító tanulmány, az európai lőfegyverhez, illegális lőfegyverhez való hozzáférésről a terroristák esetében. Ez a SAFT projekt az illegális lőfegyverpiacokról való ismereteinket hivatott javítani az EU-ban, illetve azzal kapcsolatos munkát végez, hogy milyen hálózatokat használnak a terroristák. Néhány nappal ezelőtt derült ki, hogy az egyik tagállamban a terroristák illetve a merényleteket előkészítő személyek milyen könnyen hozzáférhettek lőfegyverekhez. Az önök munkájának eredményét nemrégiben 2018 áprilisában tették közzé, úgyhogy ez könnyen hozzáférhető a neten. Nagyon örülünk, hogy eljöttek előadást tartani. A bizottságunk Nikolá Florkán urat is tisztelettel üdvözli. Ön is szakértő, nem annyira európai, mert helvét, vagyis svájci, de ön is eh, kutató, illetve eh, kutatás koordinátor Genfben, a fegyveres csoportok, az illegális fegyverkereskedelem témáival foglalkozik. Sok írása jelent meg, úgyhogy különleges lehetőség, hogy önökkel eh, eszmét cserélhetünk ma délután. Ön egyébként egy tanulmányt is közzétett az európai tűzfegyver vagy piacról, Akkor először Nils Düke úr tüzelhet, ahogy franciául mondjuk, 15 percben, aztán Florken úrnak rögtön megadom a szót, és ezt követi a vita. Lehet megint pingpongozni? megfelel önöknek ez a munkamódszer? De állandóan jönnek-mennek a kollégák, sajnos más bizottságokban is jelen kell lenniük. Bízom benne, hogy sokan visszatérnek, és kérdésekkel fogják önöket ellátni amelyekre közvetlenül válaszolhatnak is. Tessék, 15 percre megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Uh, my name is Nils a Üdvözlök mindenkit, hogy és uraim! Nézzüket vagyok, Flamand parlament független intézményénél, a Bika Intézménynél dolgozom, és itt többek között az illegális fegyverkereskedelemmel is foglalkozunk, illetve a radikalizációval, a deradikalizációs programokkal az intézetet azzal a célral hozták létre, hogy az flamand parlamentet segítsük a jogalkotásban, illetve a végrehajtó hatalom számára is segítséget nyújtsunk, és itt az Európai Parlamentben is segítséget próbálunk nyújtani a terrorizmus, a terroristák fegyverhez jutásával kapcsolatosan a <clears throat> biztonsági kérdésekkel fogok foglalkozni, az ajánlásainkkal, de mint ahogy az elnök asszony is mondta, az előadásom tartalmát online is megtalálhatják, illetve kinyomtatva is. A tanulmányunk az Európai Unióban a terroristák lőfegyverekhez való illegális hozzájutásával foglalkozik, és itt ezek a erősek különböző terekkel rendelkezhetnek a hagyományos szeparatista csoportok, csehadisták, a erőszakos csoportok, illetve baloldali szélsőségesek. Ha megnézzük a lőfegyverekre vonatkozó politikát Európában, ezt általában az események diktálják valamilyen erőszakos cselekedetre, lövöldözésre kerül sor, és akkor nemzeti szinten, illetve európai szinten reagálnak erre. Ha megvizsgáljuk a szélesebb összefüggéseket, az elmúlt 25-30 évben, amióta elfogadta a 991-es irányelvet az EU, 91-ben elsősorban arra irányult a szabályozás, hogy hogyan szabályozzuk a fegyverkereskedelmet, miután a határok lebomlanak. Azóta inkább a belső biztonsági szempontok kaptak szerepet, az úgynevezett nehéz lőfegyverek kapcsán terroristák kezében, és a 2015-ös terrorista támadások jelentettek egy komoly lendületet, és ennek révén kapcsolódott össze a terrorizmus elleni, illetve a fegyver, illegális fegyverkereskedelemmel szembeni fellépés. A 2015-ös terrortámadásokat követően elsősorban Franciaországban elfogadásra került az európai lőfegyverekre vonatkozó rendelet, illetve megfelelő eljárások születtek az illegális kereskedelem megakadályozására. Ezek a lépések nagyon fontosak voltak, ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy nagyon kevés ismeretekkel rendelkezünk a lőfegyver kereskedelemmel kapcsolatosan Európában. Tehát nagyon fontos, hogy először is meg tudjuk állapítani, hogy mi történik a valóságban. Ez nem egy konkrét tagállamokra vonatkozó probléma, hanem az egész Európára kiterjedő probléma és összefügg azzal is, hogy hogyan férhetnek hozzá az illegális fegyverpiachoz a terroristák. Három fontos kutatási kérdés merül fel. Először is az illegális fegyverkereskedelem jellege, vonásai, és milyen szakpolitikák születtek tagállami, illetve európai szinten ezzel kapcsolatosan. A Kutatásaink 2017. január 1-én kezdődtek, és két hónappal ezelőtt járul, zárultak le, közreműködtünk a megfelelő főigazgatósággal is a bizottságnál. Itt egy innovatív, kvantitatív tanulmányt végeztünk, ugyan a statisztikák nem túl jók, tehát kvalitatív módon kellett megközelítenünk Belgiumot, Horvátországot, Franciaországot, Olaszországot, Hollandiát, Olaszországot és Egyesült Királyságot vizsgáltuk, és a gyűjtött információkat összehasonlító jeleggel elemeztük. Tekintettel az illegális fegyverkereskedelem dinamikájára, illetve a terrorizmus dinamikájára. Tehát nem csak a nyolc országra, hanem a többi húszra is kiterjesztettük a tanulmányunkat, hogy validáljuk a megállapításainkat. Ezen kívül a szomszédos országokat, Ukrajnát és Észak-Afrikát is vizsgáltuk, hiszen ezek nagyon fontos forrás területek lehetnek a jövőben. A kvalitatív kutatás azt jelentette, hogy több mint száz nemzeti szereplővel készítettünk interjúkat, és a projekt biztonság mögött igyekeztünk egy konzorciumot teremteni. A Flamand Békeintézet együttműködött a különböző partnerintézményekkel Dániában, Hollandiában, illetve a svájciakkal és a franciákkal is. Úgyhogy a végső elemzésünket a mi intézetünk integrálta, koordinálta. Először is egy könyvet jelentettünk meg, egy 500 oldalas részletes elemzést, és egy szakpolitika irányultságú tanulmányt is kiadtunk, valamint ennek egy összefoglalóját is elkészítettük. Különböző tény adatokat, Twitter oldalakat szerkesztettünk, és ezáltal igyekeztünk e, egész Európában, illetve világszerte elterjeszteni a megállapításainkat. A fő megállapításaink, megfigyeléseink a következők voltak. A különböző terrorista csoportok hogyan jutnak a fegyverekhez, és itt a hagyományos szervezeteket vizsgáltuk az ETA-t, illetve az IRA-t. Nagyon érdekes volt, amikor az ETA-t összehasonlítjuk az IRA-vel, nagyon specifikus jellegeket, jellemzőket tártunk fel. Az ETA elsősorban helyi forrásokra támazott, támaszkodott, lopások révén rendőrségtől, más szervezetektől. Az IRA esetében a 60-as évek, 70-es években szintén helyi források domináltak, de a 70-es évek vége felé már a nemzetközi források is egyre erőteljesebbeké váltak, vegyük például Libiát, de az Egyesült Államokban élő ír populációt is. Ez merőben eltér a mai helyzettől, ahol a támadásokat elsősorban dzsihadista hálózatok követik el, és ezeket nem paramilitáris alapon, hanem informális hálózatokként szervezik, és egyénekre, egyénekkel követik el a támadásokat. És ez megint eltér a szélső jobboldali csoportoktól, ahol egyre nagyobb mértékben legális módon jutnak fegyverekhez, sőt, vannak helyi fegyveres erők is mögöttük. Nyilvánvalóan az illegális piacra összpontosított a tanulmányunk, de nem beszélhetünk egyetlen egy illegális fegyver piacról Európában. A fegyverek ára ezt egyértelműen mutatja ha mondjuk Boszniában 300 euróért vásárolnak fegyvert, akkor ez 1000, 2000 vagy akár 3000 is lehet Belgiumban vagy Franciaországban, sőt akár 4000 font is az Egyesült Királyságban. Tehát ez is utal arra, hogy nem egyetlen egy piacról beszélünk Európában. És nem tudjuk összehasonlítani ezeknek a piacoknak a méretét, mégpedig azért, mert nincsenek megfelelő, megbízható adataink a legtöbb EU országban a fegyver lefoglalásokról, és még ha lennének is ilyen adataink, nincs megfelelő szoftver vagy adatbázis elemzési lehetőség. Úgyhogy ez egy nagyon fontos probléma. Harmadsorban a kereskedelem mechanizmusára is igen különbségek jellemzőek egész Európában. Az ilyen különbségek ellenére azonban vannak hasonlóságok is, például az illegális fegyverkereskedelmet nyilvánvalóan bűnözők működtetik, és itt általában kézi fegyverekről beszélünk, pisztolyokról, revolverekről. Hanna Csobranzek általában zárt piacok, tehát nyilvánvalóan megfelelő bizalmi szintre van szükség a vevő és az eladó között, tehát az egyes piacok között nincsen kapcsolat, és ismerni kell az ellátót, a szállítót. A bűnözők régebben igen súlyos bűnözők voltak, akik fegyverrel rendelkeztek, ez pedig átalakulóban van. És ez összefügg azzal is, hogy milyen könnyen hozzáférhetők a fegyverek, tehát már a kisebb bűnözők számára is hozzáférhetővé válnak a katonai fegyverek, és ugyanez érvényes a terroristákra és ez az egyik legfontosabb kérdés a szakirodalom számára is. Ha megnézzük az terrorista elkövetőket, akkor megállapítható, hogy ők általában bűnözők, Priusszal rendelkeznek, akiket beszerveznek bizonyos támadások elkövetésére és ennek révén juthatnak hozzá fegyverekhez. Időközben pedig elsajátították a fegyverhasználatot is, például a kopenhágai 2015-ös támadás kapcsán az elkövető nem Szíriában tanulta meg a fegyverhasználatot, hanem Kopenhága utcáin. És nem meglepő, hogy ha megvizsgáljuk a fegyver lefoglalásokat, akkor ezek általában helyi jellegű lefoglalások, ugyanakkor katonai támadó fegyverekre is, lefoglalására is gyakran sor kerül. Sőt, akár vadász fegyverek is, vagy, vagy hamisított, utógyártott fegyverek. Mégpedig azért, mert az adott csoportnak nem volt lehetősége drágább fegyvereket venni. Ha megnézzük az ellátási mechanizmusokat, ez a Charlie Hebdo lövöldözés helyszínen készült, egy Kalasnyikov has, hoz hasonló Jugoszláviában gyártott fegyvert láthatunk, amit a jugoszláv háború kapcsán gyártottak le, és jutottak el Párizs utcáira. Nem igazán tudjuk, hogy hogyan, de minden esetre ez egy tipikus jelenség, hogy a lőfegyverek kisebb körű csempészéséről beszélünk. Nagyon gyakran látunk olyan fegyvereket, amelyek akár 50 évesek is, tehát ezek elég tartós cikkek, úgymond. Ami pedig a jövőt illeti, úgy gondoljuk, hogy Ukrajna és a közel-kelet is egyre fontosabb forrásá válik, mint ahogy jelenleg a Balkán játszik ilyen fontos szerepet. Másodszorban számos átalakított, illetve újra aktivált fegyverrel találkozunk, ez nem egy új jelenség, egész hiszen 2013-ig vezethető vissza, amikor is megjelentek ezek az újra aktivált vagy replika fegyverek, de Nikolá majd ezt részletesebben ki fogja fejteni. És ezt nem csak Párizsban, de Brüsszelben is tapasztaltuk, ahol VS 58-asokat alkalmaztak, és akár vaktöltényen működő fegyverek is előfordultak. Számos esetben tapasztaltunk olyan eseteket is, amikor a fegyvereket ellopták, például a Kopenhágai 2015-ös támadás esetében. Úgyhogy számos módon kerülhetnek fegyverek a terroristák kezébe. Nézzük a kereskedelem dinamikáját. Nyilván itt fontos a bűnözői kapcsolat, de ezek általában a múltba vezethetők vissza. A fegyvervásárlók nem új kapcsolatokat teremtenek, hanem a korábbi kapcsolataikhoz nyúlnak vissza, és eh, tudván azt, eh, hogy ezek az illetők radikalizálódtak, igazából nem lehet bizonyítani, hogy a szállító ezzel tisztában lett volna, hogy a terrorista egy hálózat része. És nagyon jellemző, hogy ezek kistílű bűnözők, drogkereskedők, rablók, tehát nem a nagy fiúk, úgymond. Néhány kivételt meg lehet említeni középszintű vagy középszerű bűnözőkre, de általában jellemzően a kistilű bűnözőkről beszélhetünk, akik szintén hozzáférhetnek fegyverekhez. Itt nem arról van szó, hogy az eladó feltétlenül terroristáknak akar szállítani. Láthatunk bizonyos enyhítési stratégiákat, amikor is a terrorista hálózatok a tagjaikat felszólítják, hogy borotválják le a szakállukat, és öltözön úgy, mint egy rabló egy ilyen csukjás pólóba, tehát valahogy alkalmazkodjon a helyzethez. Nem minden terrorista rendelkezik természetesen bűnözői kapcsolatokkal, és itt a hálózatok nagyrészt támaszkodnak a börtönökre. Itt, itt a brüsszeli, a liézsi események kapcsán is láttattuk, hogy börtönből szabadult illető akart fegyvert, fegyverhez jutni, és lopott a rendőrségtől. Tehát az ilyen típusú fegyverhez jutás is jellemző. Ugyanakkor a katonai fokozatú lőfegyverek is egyre nagyobb mértékben válnak elérhetővé a csempészet révén elsősorban a balkáni forrásokból, illetve bizonyos jogi hézagoknak köszönhetően. És ez egy ördögi kört eredményez, ugyanis az elkövetők egyre több fegyvert szereznek, mert biztonságosabbnak érzik a helyzetet. Mit lehet ez ügyben tenni? Tudjuk, hogy a szakpolitikát általában az események diktálják, de nagyon fontos, hogy struktúráltan figyeljünk ezekre a az eseményekre. Tudjuk, hogy van illeg, vannak illegális fegyverpiacok, és itt egyszerre kell fókuszálnunk az összes piac dinamikájára. Tehát átfogó megközelítésre van szükség, és harmad sorban fontos, hogy proaktívak legyünk, ugyanis nagyon gyakran a bűnöző, bűnöző szervek számára a nyomozati munka során nem a fegyver a fő prioritás. Tehát fontos feltárnunk ezeknek a piacoknak a dinamikáját, és ezt úgy tehetjük meg, hogyha a különböző szempontokat feltárjuk, így például a szakpolitika, az operatív kapacitás és a hírszerzés. Az ajánlásainkat EU szinten fogalmaztuk meg elsősorban ezen a három területen. Elsősorban, ami a szakpolitikai keretet, a jogi keretet illeti, fontos, hogy a jogi hézakokat megszüntessük elfogadásra került az, a lőfegyverekre vonatkozó irányelv, de még mindig vannak joghézagok. Másodszorban a végrehajtást is szigorúan ellenőrizni, figyelemmel kell kísérni, ugyanis tapasztaltuk, hogy a tagállamok nem mindegyike valósította meg ezeket az irányelveket, ezt az irányelvet. És harmadsorban, ha tudjuk, hogyha egy szomszéd országban valamilyen konfliktus helyzet alakult ki, akkor tudnunk kell, hogy ott fegyver illegális fegyverkereskedelemre is sor kerül, és ezeket kezelnünk kell. Tehát jó, hogyha van jogszabály, de azt végre is kell hajtani, ami komoly problémát jelent, ugyanis nem minden tagállam rendelkezik megfelelő operatív kapacitással. Mi azt javasoltuk, hogy speciális lőfegyverrel foglalkozó egységeket kellene létrehozni az egyes szerveknél, és ezeknek megfelelő hatékonysággal kell működniük. Az együttműködés is fontos nemzeti és nemzetközi szinten. Végezetül a prezentációm végén még azt mondanám el, hogy a hírközrézésbe is be kell fektetnünk, javítanunk kell az adatcserét, az adatmegosztást, illetve az adatelemzést, hiszen így juthatunk csak egy megbízható képhez a tekintetben, hogy milyen helyzettel állunk szemben. Köszönöm szépen. Duké. Nagyon szépen köszönöm, Düké úr, a nagyon bőséges előadását és különböző megoldási javaslatait, reagálási javaslatait. Nyilván a kollégák kérdéseket is fel fognak tenni, de most rögtön átadnám a szót, megint csak körülbelül 15 percre Florkán úrnak öné a szó. Köszönöm szépen, nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek, és ismertethettem az átalakított lőfegyverekkel kapcsolatos tanulmányunk következtetéseit. Nos, a Small Arms Survey Genfben működő kutatóintézet, francia állampolgár vagyok egyébként, ezt mindenképpen el akartam mondani Genfben van tehát a székhelyünk, és globális mandátumunk van arra nézve, hogy aktuális szakpolitikai elemzéseket készítsünk a kéz és könnyű fegyverekről, szubszarai Afrika, Latin Amerika térségével sokat foglalkoztunk, de a közelmúltban különösen Európára összpontosítottunk. 15 kormány finanszíroz bennünket, a fő donoraink Kanada és Svájc. Franciaország és Németország finanszírozta a legutolsó jelentésünket. A jelentésből hoztam is néhány példányt. Nem fogok tudni mindenre kitérni. Alapvetően négy témával foglalkozik az átalakított fegyverek kapcsán. 2017-ben az Europol alapvető illegális fegyverkereskedelmi problémaként jelölte meg az átalakítást, tehát amit a SAFTE globálisan végez a terrorizmus kapcsán, azt mi Európában végezzük. Tehát mi, melyek is ezek az átalakított lőfegyverek, látni fogjuk, hogy különböző kategóriáik vannak. Bocsánat. A jelentés a fenyegetés, a veszély jellegével is foglalkozik, illetve a csempészet és kereskedelem mechanizmusával, hogy kivesz részt benne, végül pedig az európai reagálás lehetőségével. az információ összeállításához kifejezetten a bűnüldöző szervekkel, lőfegyverszakértőkkel, igazságügyi szakértőkkel vettük fel a kapcsolatot. Nagyon nehéz megkülönböztetni ezeket a lőfegyvereket a valós lőfegyverektől, úgyhogy <clears throat> elmentünk a különböző országokba, amelyek itt fel vannak sorolva, és 2017 júniusában az Impact segítségével egy műhely megbeszélést tartottunk, 11 országban mintegy 25 résztvevő volt ezen jelen. Tehát megint csak lőfegyverszakértők és igazságügyi szakértők voltak ott az Európai Igazságügyi Intézetek hálózatán belül évente egyszer megosztjuk egyébként a tapasztalatainkat, megállapításainkat. Az első dolog, amit érdemes megegyezni ebben a témában, a nemzetközi közösség legalább 2001 óta foglalkozik vele, a az ENSZ lőfegyver definíciója. Itt arról van szó, hogy bármilyen csöves fegyver, amit arra terveztek, vagy amit át lehet alakítani arra, hogy lőjenek vele, kilőjenek vele egy töltényt. Na most, ami azt illeti viszont, hogy mi az, amit könnyű átalakítani, hát a tagállamokra volt ez bízva a közelmúltig, hogy meghatározzák, és különböző gyakorlatok érvényesültek. Egyes tagállamoknak nagyon szigorú volt a szabályozása az ilyen tárgyakkal, termékekkel kapcsolatban, mások meg nem is szabályozták. Hát ugye az országok közötti kereskedelem csempészet alapja is az volt, hogy eltért a szabályozás a jelentés az átalakított lőfegyverek két családjával foglalkozik alapvetően. Az egyik az úgynevezett imitációs lőfegyver. Ezek olyan fegyverek, amelyeket eredetileg nem arra terveztek, hogy töltényt lőjenek ki velük. Ezen az alap ábrán láthatják. Ez a revolver alapvetően másra szolgált volna, nem arra, hogy lőjenek vele, viszont megfelelő eszközökkel ezt át lehet alakítani halálos fegyverré, lőfegyverré. Ezen a kategórián belül több típusa van az imitációs lőfegyvereknek, airsoft, gázpatronos, stb. Alapvetően riasztó fegyverek ezek Európában, általános céljuk az, hogy vaktöltényt lőjenek ki, van egy akadály, ami megakadályozza, hogy a lőszer kikerüljön a csőből. Viszont mivel van ravasz, az átalakítók ezeket az akadályokat ki tudták venni, és halálos fegyverje tudták alakítani őket eredetileg az első mm, évtizedében az évezrednek európai márkákat alakítottak elsősorban át, 2010 óta azonban alapvetően török típust. A spanyol hatóságok több ilyen fegyvert foglaltak le egyébként. Fontos az ilyen típusú fegyverekkel kapcsolatban azt megemlítenem, hogy ezek nagyon olcsók, a kézi fegyverek pedig Európában igen drágák szoktak lenni. A legtöbb illegális kézi fegyver 2-3 ezer euró közötti áron kell el az európai fekete piacon, az ilyen átalakított fegyverek ára pedig 2-3-400 euró lehet, tehát nagyon olcsón megszerezhetők, és emiatt sokkal szélesebb körben elterjedtek a közelmúltban a, a lőfegyverek PTNR bűnözők, droggal foglalkozó bűnözők körében is. Kialakult egy csempészpiac, illetve többen használnak fegyvert. Persze konkrét számokat erről nehéz mondani a NISZ által említett adagyűjtési nehézségek miatt, de jó néhány alkalommal terrorral kapcsolatos ügyekben is foglaltak le átalakított fegyvereket terrorizmussal foglalkozó igazságügyi szakértők komoly aggályokat, aggodalmakat fejeztek ki teljesen automata török gyártású pisztolyokkal kapcsolatban, amiket át lehet alakítani élessé. Nincs egyetértés arról, hogy ezek az ismételt lövéseket vajon bírják-e, minden esetre aggasztó fejleménynek nevezhető a dolog. Újabb fejlemény az is, hogy világszerte is van csempészpiac ezeknek a fegyvereknek, embargó alatti területekre, például Líbiába szállítottak ilyen fegyvereket, Líbiába vittek 25 ezer darabot, úgyhogy látható, hogy különböző szereplők, egyes esetekben terrorszervezetek is érdeklődnek ilyen fegyverek iránt. Szóval ez a probléma Európa határain túlra is kiterjed. Az átalakítható eszközök második kategóriája, amit vizsgáltunk, azok a hatástalanított lőfegyverek. Többféle hatástalanítás létezik, itt az ábra az egyiknek a lépéseit mutatja, tehát tulajdonképpen egy valós éles lőfegyverről van szó, ami halálos erejű lövedéket tud kilőni, aztán azt valamilyen törvény által szabályozott módon hatástalanítják, hogy ne tudjon éles lőszert kilőni, és akkor már ugye sokkal kevesebb korlátozás vonatkozik rá, könnyebben megvehető, tartható. Viszont, ahogy korábban is említettem, a hatástalanítás eljárásai Európa szerte eltérnek, és vannak, voltak az európai piacon kevésbé alapos módon hatástalanított fegyverek, amiket viszonylag könnyen vissza lehet alakítani, hogy megint csak éles lőszert lehessen velük kilőni. Itt a, angolban a downgraded, gyengített szót használjuk erre a konkrét hatástalanítási típusra. Ezek az akusztikai eh, expanziós fegyverek, tulajdonképpen itt arról van szó, hogy egy éles fegyvert úgy alakítanak át, hogy csak vaktörtényt lehessen vele kilőni. Tehát tulajdonképpen a cső nem működik, az elsütő szerkezet viszont eh, igen. Ugye golyó nem hagyja el a csövet, de vaktöltényt el lehet vele sütni. Ilyen esetben ugye a csövet zárják le. De vannak más jelenségek is, még frissebb az Európai Unió fellépése az ilyen fegyverek használata ellen, ezért aztán most már Flaubert fegyvereket is használnak. Ezek 4 és 6 mm közöttiek, általában ezeket beltéri célövészetre használják viszonylag enyhe szabályok vonatkoznak rá néhány országban, tehát viszonylag könnyen megszerezhetők, de a bűnöldöző szervek és több ország egyébként már agáinak adott hangot az a kapcsolatban, hogy ezek a Flobert fegyverek is visszaalakíthatók, és az eredeti kaliberű lőszerek is kilőhetők velük. A hatástanított fegyverekkel az a gond, hogy vannak közöttük például fölöslegesé vált katonai fegyverek is, amiket ugye hatástanítás után a civil piacon adnak el. A Brézi 61-es Scorpio géppisztoly példája látható a képen, ami mm, sajtóban is látható volt már, ez egy népszerűbb visszaalakított típus. A visszaalakított fegyverek lefoglalására több terror esetben is sor került. Három szerepel a Dián, de voltak ezen kívül is. Az első egy pisztoly, amit Mohamed Mera Toulouse-ban és Montaubanban használt 2012-ben, aztán Ahmedi Kulibali 2015-ben két élesre vissza alakított VZ-58-as puskát használt, és volt egyébként hat pisztolya is, ami riasztófegyverből lett visszaalakítva. Aztán 2006. júliusában megint csak egy élesre visszaalakított Glock pisztolyt használtak, amit egyébként a Dark Web-en vásároltak az elkövetők. Lássuk az EU fellépését. 2015 óta az Unió több intézkedést is hozott az említett problémák és ugye, visszalakítási módozatok ellen. 2015-ben hoztak hatástanítási szabványokat, amiknek aztán még a módosítása, elfogadása is beletelt egy időbe, és végül a műszaki mellékletet idén márciusban fogadták csak el. Az EU-s irányelv kiterjeszti a, a riasztó fegyverekre vonatkozó szabályokat is, illetve hatástalanított fegyverekre vonatkozó szabályokat is szigorítja, és felszólítja a bizottságot, hogy technikai standardeket adjon ki annak érdekében, hogy a hatástalanított fegyverek ne legyenek visszaalakíthatók. Ezek tehát fontos kezdeményezések, amik különböző oldalról közelítik a problémát, de továbbra is vannak bőven aggályok, félelmek, ezeket meg is említeném dióhéjban. Először visszautalva arra, amit Nils mondott, hogy lőfegyverekkel kapcsolatban információszerzésre van szükség, mi azt tapasztaltuk, hogy azok a szakértők, akik felismerik a különböző módosításokat, amiket a fegyvereken végeztek, igen, aránytalan adatokat látnak, egyes országokban a lefoglalt eh, fegyverek 100%-a elemzésre kerül, igazságügyi szakértőköz kerül, más országokban viszont sokkal-sokkal alacsonyabb ez az ellenőrzési arány. Nagyon fontos a megfelelő vizsgálat, a megfelelő elemzés, hogy felismerjük az új módosítási trendeket, és igyekezzünk időben reagálni. A 2000-es évek eleje óta jelen van ez a ez a jelenség Európában, és ugye komolyabb lépésekre csak 2015-ben került sor. Szakpolitikai megjegyzés emellett, hogy minimum standardekre van szükség a, az imitációs fegyverek eh, nyilvántartásával kapcsolatban. Ugye ezekre nem vonatkozik a, a lőfegyver irányelv, a technikai jellemzőik miatt, viszont korábban láttuk, hogy a tagállamok közös eh, intézkedései során a, a legálisan működő boltok eh, eladási eh, feljegyzései nagyon hasznosak voltak a nyomozás során. Hogyha ilyen nyilvántartás jegyzék nem lenne, az nagyon megnehezítené a vizsgálatokat, a nyomozásokat. Úgyhogy a fegyverkereskedő boltoknak a megfelelő regisztrációra, a kötelezése nagyon hasznos és elkerülhetetlen. Többféle hatástalanítás van, ide tartozik az is, amikor katonai fegyvereket hatástalanítanak és jutatnak ki a civil piacra. Érdemes ezt a jelenséget megfontolni. Ez összekapcsolódik a, a fölös katonai maradékkészletek kezelésének problémáival is. Igyekszünk lehetőleg a fölöslegesé vált fegyvereket megsemmisíteni általában. Azt hiszem, hogy a döntéshozóknak érdemes lenne ezt megfontolniuk a nemzeti politikák tekintetében is. Köszönöm a figyelmet, és várom az esetleges vitát. Köszönöm szépen a két szakértőnek ezt a két szakmai, ugyanakkor nagyon érdekes előadást. Láthatták, hogy sok nő tagja van ennek a bizottságnak, a látszat azonban csal. A fegyvercsempészet és az átalakított fegyverek kereskedelme is azt mutatja, hogy bizony a terrorizmus és a szervezett bűnözés között megvan az átjárás, elég ö, gyorsan leszűrhető ez a következtetés. Járóka Léviának adom most meg a szót, tessék! Merci, Madame le Köszönöm szépen, elnök asszony. Sokat és bocsássanak meg, hogy másik bizottságokból kérezkedek be, csak követem a munkájukat, gratulálok, és köszönöm. Most pedig azért jöttem, hogy megkérdezzem, 25 éve dolgozom európai telepeken, És évek óta figyelem az ottani radikálódást is. Ezek kelet-közép-európai és balkán tagállamok elsősorban. Most már Ukrajnában is vannak olyan gettók, ahol látunk fiatalabb gyerekeknél, vagy nem feltétlenül a, a a bűnözői körökbe tartozó embereknél is fegyvereket, ami megdöbbentő számunkra, és mivel önök ismerik jól a, ter- a terepet, azt szeretném megkérdezni két dolgot, hogy ezekben a kelet-közép-európai Balkán gettókban a mostani 16-17 évesek, sok esetben muszlim vallású fiatalok, nagyon sok esetben egyébként roma származású fiataloknak milyen típusú beszerveződését látják, hisz megdöbbenve tapasztaljuk életút interjúknál, antropológiai és etnográfiai adatgyűjtésnél, táborokban is, hogy valami fajta elmozdulás van a szervezett bűnözés, radikalizmus, terrorizmus fele. Hogy ezt önök tapasztalják-e? És a másik kérdés az pedig nyugat-európai dél-nyugat-európai, vagy hát dél-európai tagállamok nagyobb városaiban, mely nem vidéki területeket, hanem épp a fővárosi gettókban, az úgynevezett squatokban, ami nagyon sok esetben tulajdonképpen egy olyan terület egy-egy nagyvárosban, ahol talán egy kicsit szabadabb szellemiségben, liberálisabban, esetleg egy elkerített helyen, mint ahogy a Christiansen is Dániában élnek együtt olyan fiatalok, akik hasonló életmódot folytatnak, ott pedig többen arról számoltak be tolmácsok is és antropológusok is, PHD hallgatók, hogy a menekültek fiatalok közül sokan ezekben a squatokban találják meg a helyüket, és hogy feltűnően gyanús a viselkedésük, de tulajdonképpen majd, majdnem, hogy mint egy alvó mag vannak ezekben a hippi közegekben, nem mintha ott <laughs> esetleg bármi ilyesmi szervezetten komolyan történne, de antropológusoktól halljuk hogy ez a tendencia felütötte a fejét, és hogy önök ezt meg tudják-e erősíteni, látják-e ezeket a legújabb folyamatokat. Köszönöm. Nem tudom milyen sorrendben, de önöké a szó. Lehet, hogy különbözőképpen válaszolnak majd a kérdésre. Düké úr, tessék. Um... Köszönöm a kérdést. A könnyű válaszsal kezdeném, nem, nem történt ilyen kutatás, tehát nehéz megmondani, hogy pontosan mi történik. Ez az egyik eh, a problémáinknak, hogy tudjuk, hogy van eh, fegyverkereskedelem egész Európában, és eh, a biztonság azt kívánná, hogy standardokat dolgozzunk ki. Tehát nagyon nehéz konkrétan válaszolni az ilyen jellegű kérdésekre. Azt tudom csak mondani, említette Ukrajnát például, és nem csak mi, hanem a bűnözői szervek is komoly aggájjal viseltetnek Ukrajna iránt, ugyanis a helyzet nagyon emlékeztet a 15 évvel ezelőtti Balkán helyzetre. Tudjuk, hogy komoly konfliktusok vannak, és több millió illegális fegyver van szabadon Ukrajnában, és a döntő nem foglalták le. És a csempészet, a kereskedelem is az országon belülre koncentrálódik a zóna, illetve a konfliktusmentes zóna között. Nyilván előbb-utóbb stabilizálódik a helyzet Ukrajna, és lehet, hogy három éven belül nem jönnek ezek a fegyverek Európába, de 5 vagy 10 év múlva nagy valószínűséggel igen, úgyhogy már ma fel kell készülnünk, hogy megelőzzük ezt a helyzetet, és hogy már most be tudjuk azonosítani az illetőket, és megfelelően megszervezni a munkát, hogy amint ez előfordulhat, addigra megfelelő lépésekkel rendelkezünk. És ugyanez érvényes Észak-Afrikára is, Líbiából, illetve Líbiába irányuló kereskedelem virágzik, és Észak-Afrikából Dél-Európába is áramlanak fegyverek, ezen kívül van a balkáni útvonal. Tehát egyelőre csak korlátozott számú esetet látunk Ukrajnából, de attól tartunk, hogy az elkövetkezendő években ez a probléma súlyosbodni fog. Köszönöm szépen. Egyetértek a kollégámmal. Csak annyit szeretnék még hozzátenni, hogy nagyon gyakran, ha valami rossz történik a fegyverekkel, akkor általában a szomszédokra mutogatunk, de számomra különösen nagyon érdekes volt megvizsgálni az adatokat, és eléggé vegyes a kép, van balkáni származású fegyver, de nem igazán tudjuk, hogy mikor vagy hogyan jutottak Európába, hiszen ezek régi fegyverek, és nagyon nehéz ezeket visszakövetni. De nagyon gyakran a fegyvereket lopás útján szerezték meg, rengeteg lopott fegyvert jelentenek be Európából ezer, ezres nagyságrendben, úgyhogy ezt mindenféleképpen tovább kell még vizsgálnunk. Az átalakított fegyverek egy másik példa arra, ami jellemzően Európán belüli probléma. Úgyhogy igen, a szomszédos országokban is felmerülnek ezek a problémák, de nem feledkezhetünk meg a saját határainkon belüli problémákról. Köszönöm, Anna Gomes a szó. Az Altea művelet elején, ugye ez egy boszniai mm, KKBP misszió volt, KBVP misszió, al qaeda um, onnan szervezte a fegyver elosztást, és uh, a Védelmi Albizottságban ültem akkor, úgy tudom, hogy semmilyen fellépés nem történt. Aztán 2009-ben eh, sikerült elérni, hogy a fegyver export viselkedési eh, kódexe kötelezővé váljék, és ezzel a parlament végül elvégezte a házi feladatát eh, évente meg kell nézni, és amit megállapítunk, azt nem adhatják figyelmen kívül a tagállamok, hiszen nem szekhetik meg a nemzetközi jogot. Korábban volt egy belső piaci megközelítés, most pedig egy biztonsági, mondták önök. De ne haragudjanak, de én úgy látom, hogy továbbra is belső piaci a megközelítés. Nagyon kicsi a biztonsági aspektus önök azt mondták, hogy nehéz átállni egyikről a másikra. Ezt magyarázzák el, mert én igazából nem látom a biztonsági megközelítést, csak a belső piacit. Látom, hogy egyes országoknak van iparuk, és az EU kibővítésével a piacuk kibővült, Ugye nem a Balkánról van csak szó, hanem egyes országoknak nagy lőfegyver gyártásuk van, és abban érdekeltek, hogy az egész EU-ban értékesíthessék őket, és persze a szomszédos országokban is eljutnak, Ukrajna, Törökország, stb. Aztán 2012, Líbiát említeném. Zintánban voltam, és az EU delegációja az ottani megmutatta, hogy mekkora arzenál volt ott. 72 bunkert építettek a románok Kathafinak, az intervenció során részben ezeket lebombázták, viszont egyesek nem robbantak fel, és dugig voltak fegyverekkel, és rengeteg fegyver került onnan, aztán Szíriába, ezeket lefényképezte, aztán nyilván egy részét ennek visszacsempészték Európába. A tagállamok pedig fütyültek az egészre. Írtam erről egy jelentést, fotókkal illusztráltam. Az ENSZ nagyon örült, hogy egy markológépet segítettünk beszerezni, hogy a területet megtisztítsák. Az ENSZ szakértő azt mondta, hogy 12 évbe fog telni, és nagyon sok ilyen van még ott. A tagállamok nem veszik komolyan ezt a területet, pedig pont ezen múlik a szervezetbűnözés a terrorizmus elleni fellépés. Köszönöm, hogy eljöttek. Még egy kérdést szeretnék feltenni. Az én országom jó példája annak, hogy ez milyen mélységeket ér el. A megszorítások miatt a fegyveres erők képességei jelentősen csökkentek, és múlt évben a fegyveres erőktől, akiknek ugye védeni kellene bennünket, egy csomó fegyvert elloptak. Ami még meglepőbb az az, hogy megtalálták később a fegyvereket, ami arra utal, hogy egy hálózat épült ki a portugál fegyveres erők fegyverei alapján. Nyilván nem a legrosszabb a teljesítményünk Európában, de azt mutatja ez is, hogy a kormányok bizony nem veszik eléggé komolyan ezt a helyzetet, esetleg tudná észrevételezni ezt. Tessék internal market, internal security. Köszönöm a kérdést én is. Ugye belső piac, belső biztonság, külső biztonság, ez a három nagy téma került itt elő. Az EU igen sajátos intézményi szörnyeteg. A belső piacsal kapcsolatban főleg az Európai Bizottság 90-es évekbeli szerepére gondoltam, és a, a lőfegyver irányelvre. Vannak itt bizonyos piaci aggányok, amiknek vannak biztonsági kihatásai. Ez volt akkor a hozzáállás, ami aztán 2010 körül kezdett el szép lassan megváltozni, amikor elkezdtük észrevenni, ugye a rendőri szervek e, Európa szerte elkezdték észrevenni, hogy különböző bűnözői csoportoknak kalasnyikov típusú fegyverei vannak. Ez keltett aztán aggodalmakat, és a bizottság, főleg a DG Home kezdett el komolyabban foglalkozni a, a lőfegyverkereskedelem szabályozásával európai szinten. Biztonsági megfontolások is, ugye ekkor már nagyobb hangsúlyt kaptak, és 2013-ban a bizottság már kifejezetten biztonsági szemszögből nézte a kérdést, és ezért vezetett be egy, egy lőfegyver csomagot, ami a hatástalanított fegyverekre és egyéb kérdésekre is vonatkozott, általában az Európai Unió polgárainak biztonsága érdekében de nem könnyű ez a téma. A terrorizmus egyes esetei megerősítették ezt a megközelítést. A frissebb irányelv ugye nem a piac mellett áll a tűzfegyver, lőfegyver irányelvet elv szabályozásait megerősítettem, úgyhogy a biztonsági aggályokra jobban odafigyelnek az intézmények most már, de még egy lépés nem történt meg, a külbiztonsággal való összekapcsolás. Hogyha megnézzük az Európai Unió kézirőfegyver stratégiáját 2005-ből, abban több probléma is említve van. Ugye azonosítva van a Balkán, mint probléma, illetve Közép-Afrika és egyéb távoli konfliktus zónákat is, is, is említ ez a jogszabály. Ugye azt szerepel benne, hogy a készletkezeléssel, exportkontrollal tudunk segíteni a Balkánon, és azzal meg lesz oldva a probléma. Erről a pontról szerencsére most már sikerült ellépni a, a kézilőfegyver stratégiával kapcsolatban, pont az elmúlt napokban voltak előrelépések, és a, az Európai Unió külső biztonsági fellépése ilyen szempontból nagyon fontos. Ugye Kadafi jó ideig nem tudott tőlünk fegyvert venni értelemszerűen, de volt egy rövid időszak, amikor viszont igen. Belgium például igen sok lőfegyvert adott el Líbiának, nem pont Kalasnyikovot, de modern lőfegyvereket, amik aztán nagyon hamar nem állami szereplők kezébe kerültek, és ezek a fegyverek aztán előkerültek egész Észak-Afrikában, egészen a palesztin dzsihádi csoportokig. Úgyhogy komoly problémák vannak itt, az Európai Unió finanszíroz is egy kutatócsoportot, ami például az iszlám állam fegyverkezését is vizsgálja. Nagyon érdekes információkat derítettek fel, azonosítottak például olyan tranzakciókat, amikor fegyver exportot engedélyeztek egy adott napon egy EU tagállamból, a fegyverek átkerültek egy harmadik államba, aztán onnan azok nagyon hamar tovább kerültek egy konfliktusban résztvevő félhez, és aztán az elvesztette a fegyvereket, a, és megszerezte az iszlám állam, vagy, vagy mások, 60 napon belül, tehát két hónapon belül onnan számítva, hogy Európából kikerültek a fegyverek. Tehát igen komoly problémák vannak itt, és további lépésekre van szükség, ki kell bővíteni az európai megközelítést, ugyanis ez nem csak egy belpiaci és, és piaci kérdés, meg belbiztonsági kérdés, sokkal szélesebb körben kell ezt értelmezni. Rebondir. Euh, merci. Merci. Köszönöm szépen, köszönjük ezeket az elképzeléseket. Gomez asszony nem kíván több kérdést feltenni. Monika Holmájer asszony, nem tudom, hogy akar-e kérdezni. Most érkezett Bajorországból, és ön az egyik társ előadója a bizottságban készülő jelentésnek. Van-e kérdése? Nagyon köszönöm, elnök asszony. Szerencsémre volt alkalmam, hogy egy sor kérdéssel bombázom a bizottságot, úgyhogy miután a jelentésünket szedben le kellett adni, ezért számos kérdést fel kellett vetni. Én osztom azt a nézetet, hogy a belső és a külső dimenziókat együttesen meg kell vizsgálnunk és meg kell erősítenünk, mert egyébként nem tudunk választ adni a terrorizmus problémájára, nem tudjuk megakadályozni. Egy kérdésem lenne, amit már többször feltettem, nem tudom, hogy ezt meg tudják-e válaszolni, hogy a korábbi Jugoszláviából rengeteg fegyver jutott az EU-ba, nem csak kalasnyikovok és ha ezt a korszerűbb fegyverekkel összehasonlítjuk, amelyeket szintén a válságzónák jutottak, de ez egy eléggé kényelmetlen egyveleget képez. Az ellenőrzéseket, a vám ellenőrzéseket, önök hogyan látnák megerősíteni, hogy az ilyen fegyvereket hatékonyan már a határokon el lehessen fogni, illetve a fegyverek engedélyeztetésével kapcsolatosan is vannak kérdéseim, ugyanis számos tagállamban kétes köröknek adnak el fegyvereket, és gyakorlatilag ezek a fegyverek ilyen kétes helyeken eltűnnek. Ki kíván válaszolni Monika Holmeyers kérdésére? Valamelyikük, mindkettőjük, vagy senki? Köszönöm szépen a kérdést hogy a határ és vámellenőrzés elégséges, hát ezt nehéz megmondani. Azt gondolom, hogy a fegyver csempészetet nagyon nehéz feltárni. Ez a lényeg. Nem nagy mennyiségről van szó, nem teli konténerekről, amikor egy rendőrség nagy fogásról beszél, az tíz puska, tíz fegyver. Kalasnyikovokat, pisztolyokat, elég könnyű elrejteni egy teherautón, egy kamionban, egy személygépkocsiban semmit sem tehetünk. Hát azért tehetünk valamit, fel lehet készíteni a bűnöldözőket a jobb kockázatkezelésre. Szerintem nem a, há- a határok jelentik a fő problémát, hanem az, hogy a saját területünkön feltárt fegyverkereskedelmi eseteket hogyan kezeljük. Például, hogyha kábítószerkereskedelmi ügy van, nagyon gyakran a fegyver, amit találnak, másodlagosnak minősül. Túl sok idő ö, feltárni, hogy honnan hova került. Úgy gondolom, hogy többet kellene fordítani az ilyen nyomozásokra. nyilván, hogyha követjük, nyomon követjük a csempészeket, akkor könnyebb kivenni a járműveket is a sorból. Nikola balisztikai elemzésről beszélt. Egyes országban gyakran elvégzik, más országban szinte soha. Ez azt jelenti, hogy nagyon kevés fogalma van a rendőrségnek arról, hogy milyen típusú fegyverek tűnnek fel. Tehát fontos lenne, hogy balisztikai elemzés alapján a hálózatokat nyomon kövessük. Hogyha egy új hálózat tűnik fel, akkor nyomást lehet rá helyezni. Amíg ezt nem tesszük meg, mindig megtalálják a módját a fegyverek EU-ba csempészésének. Tehát én így árnyalnám a választ az ön kérdésére. Az internet nagyon érdekes fejleményt hoz internetes fegyverkereskedelem is van, nyilván, és ugye visszalakított, átalakított fegyvereket lehet az interneten vásárolni, és csomagban ki is küldik. Fontos beszerzési forrás az alkatrészek esetében is az internet. A dark webben is folyik ilyen kereskedelem. Az előnye az internetnek az, hogy az USA-ból is lehet vásárolni, tehát globális, ugyanakkor nem feltétlenül kell bűnöző kapcsolattal rendelkezni, és ez nagyon veszélyes. Mm, fegyverek feltűnhetnek, eltűnhetnek nagyon gyorsan. Ez az, a, az egyik az olyan kockázatoknak, amelyeknek a mélyrehatóbb követését javasoljuk az Europol a transnacionális jelenségekkel foglalkozik. Úgy gondolom, hogy ezzel alaposabban kell. Flokán úr. Just to add on. A határellenőrzésekhez kiegészítésképpen 2015. januárban a támadások előtt komoly spekulációk terjedtek el a médiában, hogy ez itt kalasnyikovokat használtak, és hogy az EU-n kívülről, a Balkánról jutottak ezek be az EU-ba és ezért foglalkozunk az átalakított fegyverekkel, vagy reaktivált fegyverekkel, amelyeket az EU-n belül alakítanak át, ugyanis ezek a fegyverek általában vaktöltényel működő fegyvereként jutottak be, amit aztán reaktiváltak itt. Úgyhogy ezért jobb hírszerzésre van szükség, jobb információ áramlásra. Hiszen végülis ott a biztonságról van szó. Itt ezekről nincsenek nemzeti statisztikák. Minden esetre azt tudjuk, hogy 13-ban, illetve 230 országban állítanak elő kalasnikovokat, úgyhogy nagyon nehéz meghatározni, hogy honnan jutnak ide. Úgyhogy szakértőkkel kell megvizsgáltatni ezeket a fegyvereket, hogy x évben, x gyárban állították elő az adott fegyvereket, és ha erre vonatkozóan nincsenek adataink, akkor ha figyelembe veszük, hogy az összes foglalásból 15%-a volt Kalasnyikov például tavaly, mindenféleképpen azt támaszja alá, hogy mennyire fontos a szakértők véleménye. Nagyon szépen köszönöm mindkettőjüknek. Az ismertetést. Most már informáltabb vagyok, de továbbra is aggódom. Mielőtt lezárnám az ülést, lenne egy kérdésem, sőt, egy kérésem, hogyha két prioritást meg kellene nevezniük, maximum hármat a bizottságunk részére, még hogyha nagyon bázikus alapvető ajánlások is ezek, az nagyon hasznos lehet számunkra. Ezután lezárjuk majd az ülés. Köszönöm, ez nagyon nehéz kérdés. Az utolsó kérdés mindig a legnehezebb. Hát igen. Két prioritás. Nos, az első, azt mondanám, gondoskodjunk róla, hogy az EU lőfegyver irányelvet tényleg alkalmazzák a nemzeti szabályozásban, hogy ne legyenek kiskapuk. Ez nagyon fontos. A második, pedig az operatív képességek fejlesztése, kifejezetten lőfegyver szakértői csapatok felállításával, amelyek az országokon belül és az országok között is tudnak működni, mert ebben elég sok a nehézség. Köszönöm szépen. Flocken úr, maga még gondolkozhatott is egy kicsit, hogy mi legyen a két prioritás annyi probléma van, igaz? Mi a két prioritás? Hát akkor franciául fogom elmondani. Lehet, hogy ismétlem magam, de szerintem a lőfegyver hírszerzés, felderítés a legfontosabb. Úgy gondolom, hogy nem tudjuk időben feltárni az új hálózatokat, ösztönözni kell a tagállamokat arra, hogy a szakért szakértőkkel alaposabb munkát végezzenek, részletesebb elemzéseket. Ez lenne az első prioritás. A második pedig, hogy gondolkodjunk el a katonai többletek vagy feleslegek értékesítésén. Ugye a feleslegessé vált fegyvereket az államok eladják, úgyhogy előtte módosítják, és polgári használatra adják el őket de időnként a lefoglalások során kiderül, hogy több ezer fegyverről van szó, akusztikus fegyverek, több tízezer hatástalanított fegyver. Nagyon jelentős a léptéke ennek, és úgy tűnik, hogy, hogy több fegyverről van szó, mint amire a gyűjtőknek, meg a, a, a filmforgatásokhoz, a filmeseknek szükségük van jobb lenne, hogyha inkább megsemmisítenék a felesleges fegyvereket. A nemzetközi szintén az EU nagyon aktívan fellép ezért, benn az EU-n belül is ezt kellene tenni. Köszönöm szépen mind a kettőjüknek, köszönet a képviselőtársaknak is, egymást váltva voltak itt, a hétfő kicsit bonyolult nap, de mindent felvettek, kiment az internetre, és úgy gondolom, hogy az önök tanulmánya is aranybányája a jó javaslatoknak és tapasztalatoknak. Ugye nagyon gyorsan változik a helyzet, reagálni kell erre, Mónika említette, hogy be fogja nyújtani a jelentéstervezetet, de ezt követően folytatódik a munka, a kollégák tovább dolgoznak az ügyön. Még egyszer nagyon köszönöm, és holnap mondom a kollégáknak és a munkatársaknak, kilenckor folytatjuk 18 óráig, nem 18.30-ig, 18 óráig holnap köszönet a tolmácsoknak, és kaptak fél óra ajándékot is. Ráadásul minden nyelven beszéltünk, úgyhogy mindig volt valaki, aki pihenhetett.